Good morning, everyone. Üdvözlök mindenkit, jó reggelt! Szeretném javasolni, hogy kezdjük, ugyanis a kulcs emberünk jelentéstevőnk el fog korábban menni, remélem a többiek is megérkeznek az európai határ ellenőrzési rendszerről lesz szó. Tegnap este történt a hatodik trilógus, és Mulder úrnak adnám meg elsőként a szót. A szavazás pedig június 10-én lesz, úgyhogy most szeretnénk önt meghallgatni, hogy mi történt a hatodik trilógus keretében tegnap este. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon örülök, hogy ilyen magas színvonalú hallgatóság gyűlt össze. Remélhetőleg tegnap este volt az utolsó trilógus az Euroszurral kapcsolatosan. Ez a az Európai Unió külső határainak megerősítésére vonatkozó rendszer. Nagyon fontos, hogy a külső határokat megfelelő védelemmel lássuk el, és reméljük, hogy ez a megállapodás megfelelő irányba visz minket. a kiinduló álláspontunkat mind mi, mind a tanács kialakította, ehhez képest engedményeket tettünk, de a parlament szerintem elégedett lehet a kialakult megállapodással. És nagyon fontos a parlament számára, hogy nagyobb figyelmet kell szentelnünk Európában, a földközi tengeri térségben, az EU-ba bejutni próbálók ellenőrzésére, úgyhogy remélhetőleg az új megállapodást sikerült tető alá hozni. Az adatcsere kapcsán megállapodtunk, hogy semmiféle adatcserére nem kerülhet sor harmadik felekkel, és e tekintetben engedményt kellett tennünk a tanács felé. Meghatároztuk azt is, hogy csak szükséges esetben az Euroszur megfelelő működése érdekében kerül erre sor. Ami a többi elvet illeti, az emberi jogokat hangsúlyoztuk, a non-refoulement, a nem visszatérés, visszafordítás elvének érvényesítését. Ez egészen az utolsó pillanatig vitatott kérdés volt. Az egyezmény, a szerződés mindig is illegális bevándorlásról és bevándorlókról beszél, tehát a parlament inkább az irregular, tehát a szabálytalan vagy jogszerűtlen szót kívánná használni, és nem az illegális. Tehát kompromisszumot sikerült elérnünk, módosítottunk a szövegen, és csak azokban a cikkekben engedde, engedtük meg az illegálist, ahol az a szerződés szövegét tükrözi az Európai Halászati Ügynökség, a Tengerészeti Biztonsági, Tengerbiztonsági Ügynökség, az Európai Műholdas Ügynökség, a Föld Megfigyelő Ügynökség, ezek mind kapcsolatba lépnek a Frontex-el, és rendszeres alapon együtt fognak működni a Frontex-el. Nagyon fontos a parlament számára az is, hogy komoly szerepet játszunk a bizottság felé. A bizottság feladata, hogy figyelemmel kísérje a megállapodást, és tájékozódjon, tájékoztatást kapjon a tagállamok és harmadik felek között születendő megállapodásokról. Tehát a parlamentnek ebben kiemelkedő szerepe lesz, és természetesen ebben a június 6-i szavazás lesz majd döntő, de én ezekről az eredményekről addig is bekívántam számolni ennek, ennek a bizottságnak. Köszönöm szépen, és gratulálunk a megállapodáshoz. Nagyon fontos, hogy tegnap este a koordinátorok ülésén megállapodtunk abban, hogy az itt most ön által említett kifejezéseket fogjuk alkalmazni. Tehát nem az illegális bevándorlók kifejezést, vagy illegális bevándorlás kifejezést fogjuk használni, kivéve ott, ahol a szerződés szövege így szól, hanem amikor bevándorlókról beszélünk, akkor a irregular, tehát jogellenes vagy szabályellenes bevándorlókról beszélünk. Úgyhogy az illegális szót igyekszünk kerülni, és ebből a szempontból a, tra- a trilógus nagyon fontos volt a megállapodás előkészülete során, úgyhogy tegnap azt hiszem, hogy megállapodtunk, és ezt örömmel nyugtázzuk a jövőbeni tárgyalások szempontjából is. Vannak-e hozzászólások? Bronz úr kért szót. Sajnos itt a végére értem be csak. A földközi tengeren számos esetről, balesetről hallottunk, amikor csónakok süllyedtek el, és életek vesztek oda, ugyanakkor viszont hallunk a nem visszafordításról is, ami gyakorlatilag hozzájárul az ilyen életveszteséghez. Hogyha bizt, nem biztonságos országból próbálnak az EU-ba bejutni, akkor semmiféle rendszer nem biztosítja az ő védelmüket. És hogy a rendszer gyakorlatilag azt mondja, hogy ha vállalja a kockázatot, akkor esetleg sikerrel járhat. Ami pedig a nyelvezetet illeti a kifejezéseket, én nem tudom megmondani, hogy most milyen szavakat használhatunk, és milyeneket nem. ha akik korlátozni kívánják a kifejezéseket, azok korlátozzák az eredményt is. Egyéb hozzászólás. Tehát még egyszer június 10-én lesz a szavazás, az anyagomban ez áll. És mielőtt tovább lépnénk, szeretném tájékoztatni önöket Janaszkó úr részéről, aki a büntető jogi eljárásokban jártas jogász, hogy megállapodás született a tanácssal, és erről a június 19. ülésünkön fogunk szavazni.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 ülés, napirendi pontunk az EU külső határainak ellenőrzése, illetve a migránsok emberi jogaira gyakorolt hatás, és Krepo úr a migránsok emberi jogaival foglalkozó ENSZ külön megbízott, megbízott egy éves tanulmányon dolgozott, amiben megvizsgálta az EU szakpolitikai kereteit, konzultált az különböző intézményekkel, többek között a LIBE szakbizottsággal. Libia, Olaszország és Törökország, Görögország határait vizsgálta közelebbről, és május 27-re készült ez el, úgyhogy ezt a jelentést fogjuk most meghallgatni, és meg is adom a szót, kérem, hogy számoljon be a jelentés tartalmáról. Köszönöm szépen! Thank you to all of you for... Jó, na, jó reggelt kívánok mindenkinek! Köszönöm azt, hogy üdvözöltek, és engedjék meg, hogy röviden ismertessem ezt a 27. tematikai jelentést, amelyet az ENSZ emberjogi tanácsában ismertettünk hétfőn, és ahogy ez elhangzott, a külső határok igazgatása a témája, ennek, illetve az, hogy ez eh, hogyan, milyen befolyással van a bevándorlókra. Egy teljes évet töltöttem ezzel a jelentéssel, kétszer jártam itt eh, Brüsszelben, parlamenti képviselőkkel, a bizottság, a tanács képviselőivel találkoztam, és más eh, partnerekkel is. Négyszer látogattam el az érintett országokba, esettanulmányok készítése céljából, a kutatást segítendő. Először Tunéziában és Törökországban jártam. Ezek két szomszédos ország az EU-nak, és befolyásolják a külső határok igazgatásával kapcsolatos politikánk percepcióját tehát két határa, az olasz, tunéziai, török, görög határa látogattam el, amelyek nagyon érzékeny határszakaszok bevándorlás szempontjából. A tanulmányt, tehát múlt hétfőn ismertettük hivatalosan, egy központi tematikus tanulmány az egyik része, a másik pedig egy melléklet, amely részletesen felsorolja a határigazgatással kapcsolatos EU jogszabályokat és intézményeket. És ott vannak persze az ország tanulmányok a jelentésben. Örültem annak, hogy sok válasz érkezett az EU intézményekkel folytatott együttműködésem során, különösen a bizottsággal működtem együtt szorosan május 21-én érkezett a bizottságtól egy részletes reakció, egy válasz a jelentésre, aminek nagyon örültem. Nem értettünk egyet mindennel, de legalábbis látszott, hogy komolyan vették a jelentést, és nagyon örültem annak, hogy ilyen e, komoly érdemi válasz érkezett a jelentésemre. A jelentésben leszögeztem, hogy a közelmúltban előrelépést tapasztaltunk az EU jogban, annak révén, hogy az EU migrációs politikájában egy kis nyitás lehet érzékelni, elsősorban a szabályos vagy jogszerű bevándorlás tekintetében. A Frontex felülvizsgálta a Frontexre vonatkozó rendeletet, kijelöltek egy alapvető jogi biztost a Frontexnél, és létrehozták a konzultatív fórumot. Az EU egyre több hatáskörre rendelkezik a bevándorlás területén, de e, sajnos e, emellé nem mindig társult az alapjogok megfelelő garanciája azok számára, akik a migrációs politika alanyai e, természetesen a bevándorlókra gondolok, eh, különösen a jogszerűtlenül érkező bevándorlókra. Eh, sajnálatos az, hogy az EU politikájában a jogszerűtlen migrációt nagymértékben még mindig biztonsági problémának tekintik, eh, azaz ezt, ezt meg le kell állítani, az irreguláris migráció elleni küzdelem helyett a megelőzésre kellene helyezni a hangsúlyt. Mielőtt én megkaptam a szót, itt pont arról beszéltek a képviselők is, hogy a szóhasználat mennyire fontos hogy amikor a migrációról folyik a diskurzus. Tehát el kell kerülni azt, hogy illegális vagy illegális migráció elleni küzdelem. Ilyetnek helye van a kábítószer kontextusában. De itt a szabálytalan, jogszerűtlen migrációt hasz, kell használni, ez sokkal szélesebb eh, területet fed le. Hát alapvetően mindez szembe megy a migráció ellenőrzéssel kapcsolatos emberjogi megközelítéssel, aminek a középpontjában a bevándorló, mint egyén áll, aki azon, akit azonos jogok illetnek meg, eh, emberi jogok. A tanács azért továbbra is eh, az illegális migráció, illegális eh, bevándorló kifejezéseket használja, holott az emberi jogi kontextusban az irreguláris, vagy szabálytalan, jogszerűtlen bevándorlók kifejezést kell használni. Az EU szakpolitikai kontextusában egyre inkább egy biztonsági keretekbe illeszkedik a migrációs politika, azért rendészet, védelem és bűnözés, ahelyett, hogy jogalapú megközelítést alkalmaznának hatalmas beruházásokat eszközölnek a védelembe, és emellé nem társul a bevándorlók emberi jogát védeni célzó beruházás. A Frontexnél volt sok beruházás, és az Euroszúr, amit ma említettek, egy új határőrizeti technológia. Az Frontexnél és az EASZ-nál a külső határokon a migránsok fogadásával kapcsolatban nem koordinálják az erőfeszítéseket. Görögországban a Frontex például átvilágítja a migránsokat a határon, hogy megállapítsák az állampolgárságokat, ez, hogy megkönnyítsék a kitoloncozást, és itt ilyenkor az EASZO nincs jelen, az EU nem nyújt semmilyen segítséget e, abban, hogy milyen védelmet kell nyújtani a bevándorlóknak. Olaszországban létrehoztak egy e, egy e, őrizeti központot, közelmúltban két oldalú megállapodást közöttek például Egyiptommal. Itt a Frontex tisztviselői rövid időre oda mennek, hogy adatokat gyűjtenek, de ott van az ENSZ menekültügyi főbiztosságának, az, illetve az IOM, az ENSZ menekültügyi főbiztossága Vörös Kereszt nem juthat be ezekbe az őrzőközpontokba. Itt meg kell teremteni a hiányzó egyensúlyt. A visszatérési irányelv alapján az eh, EU kimondja, hogy a eh, kitoloncolás csak egy utolsó lehetőség. Az általam végzett kutatás és a látogatások során én azt eh, figyeltem meg, hogy a határvédelemmel kapcsolatos biztonsági szempontok dominálnak, szisztematikusan őrizetbe veszik a jogszerűtlen érkező migránsokat, és ezt legitim eszköznek tekintik a migrációs irányításban. Hogy mondjak egy példát, Görögországban rendszeresen őrizetbe vették az a szabálytalanul érkező bevándorlókat, pedig erre semmilyen szükség nem volt. Hogy hivatkozzak az Emberi Jogi Tanács számára készült jelentésemre, a tavalyira, 2012-esre, amiben foglalkoztam a jogszerűtlen migránsok őrizetbe vételével. A jelentésben kihangsúlyoztam, hogy az őrizetbe vétel soha nem bizonyult hatékony, elrettentő eszköznek, és bár nem sérti a nemzetközi emberi jogi szabályokat, azért nagyon komoly kritériumokat kell betartani, azaz ezek a kritériumok az, hogy szükséges, észszerű és arányos legyen az elérendő célokhoz képest. Hogyha ezeket a kritériumokat betartják, vagy nem tartják be, akkor ezzel megsértik a nemzetközi emberi, jogszabályok, emberi jogi szabályokat de az őrizett bevételnek vannak észszerű alternatívái, csak ezeket nem vizsgálja sem az EU intézmények, sem az EU tagállamok. Az általam meglátogatott országokban újra és újra azt tapasztaltam, hogy nem megfelelőek az őrizeti eljárások. Nem tartják tiszteletben a jogi eljárás, jogi, anyagi, jogi garanciákat, az őrizetbe vagy az őrizetbevétel eh, kapcsán gyermekeket is őrizetbe vesznek, nagyon gyakran meghosszabbítják az őrizetet, amikor már nincs eh, is eh, nem, nem szóba jövő alternatíva a kitoloncolás. A gyermekek őrizetben tartását több esetben is láttam az általam meglátogatott négy országban. A visszafordítási eljárások, amelyeket a visszafogadási egyezmények segítenek, szintén nem biztosítják a szükséges garanciákat. A vizsgálódásaim során azt is tapasztaltam, hogy egyre inkább az a tendencia, hogy a, fizik, a ne az EU fizikai határainál kerüljön sor, ezt hívom a határellenőrzés externalizálásának, azaz az irreguláris bevándorlás megakadályozásának a felelősségét áthárítják tranzitországra, elsősorban szomszédos országokra, beleértve, hogy harmadik országokban kell kapacitásokat kialakítani azért, hogy megállítsák az, az irreguláris bevándorlást. Itt 2012-ben a eh, Frontex Törökországgal eh, kötött ez ügyben egy megállapodást. Természetesen kapacitásra szükség van, hatékony képzés lehetne egy eh, leghatékonyabb eszköz, a bevándorlók jogainak a biztosítása érdekében. Én nem ellenzem azt, hogy legyen technikai együttműködés a határ ellenőrzés területén. De az, hogy a határ ellenőrzés terhét most áthárítjuk más országokra, és emellé nem társulnak megfelelő emberi jogi garanciák, olyan, mint a technikai együttműködés arról például, hogy hogyan lehetne a, biztosi, a migránsoknak biztosítani a hozzáférést a az ember, a bíróság, bírósági eljárásokhoz, vagy megfelelő szakvéleményhez, vagy támogatáshoz, akár pénzügyi, akár emberi eh, támogatásokhoz, hiszen a bevándorlóknak védelemre van szüksége, ezt eh, meg kell tudni állapítani, és eh, eleget kell tenni ennek. Bár a külső határok mentén elhelyezkedő tagállamok nem érzik magukat felelősnek a nemzeti határok védelméért. Nagyon gyakran hosszú szárazföldi vagy tengeri határok jelentik a külső határokat, ezért hatalmas feladat a külső határok védelme. Ezt az EU elismerte, és ezért hozta létre a Frontex-et, ráruházva a határőrizet nagy feladatát, de aránytalanul terheli ez a feladat a tagállamokat, és ez befolyásolhatja az ezekbe az országokba érkező migránsok emberi jogait. Ez különösen jól tetten érhető Görögországban. Végül a jelentésemben kiemelem azt, hogy a pull faktorok, azaz a kereslet Európában a szezonális, alacsony képzettségű, könnyen kizsákmányolható munkaerő iránt, hát ezzel is foglalkozni kell. Nagyon sok ágazatban, mezőgazdaságban, a kórházakban, az építőiparban, a házi munkában továbbra is nagyon nagy a kereslet az ilyen nem elismert munkaerő iránt a eh, az alacsony képzettségű munkaerővel kapcsolatban is eh, meg kell állapítani a kereteket a legális eh, migráció számára. Vissza kell szorítani az embercsempészetet és a eh, bevándorlók jogainak a megsértését. Nem fér bele a mai rövid előadásomba az, hogy részletesen ismertessem a jelentéseben taglalt ajánlásokat. Csak azt emelném ki, hogy közvetlen ajánlásokat tartalmaz a jelentésem az EU intézmények számára is. Jellemző, remélem, hogy ezek a célzott ajánlások segítenek majd abban, hogy egy koherensebb emberi jogi kereteket lehet létrehozni a határellenőrzés, a határigazgatás számára. Köszönöm a figyelmüket, és szívesen válaszolok kérdésekre. Nagyon szépen köszönjük a jelentést. Nagyon világos volt ez a visszajelzés mindannyiunk számára. Most akkor itt az idő a kérdések és a megjegyzések témájában. Először Romero López asszony kért szót, tehát neki adjuk meg. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött hozzánk ma délelőtt. Talán rossz, jobb lett volna, eh, hogyha részletesebben taglalta volna, különösen az Európai Unió külső határországaiban a fogvatartásnak a kérdéseit. Ugyanis valóban az eljárási garanciákat illetően vannak problémák. Az Európai eh, Unió déli határainál tulajdonképpen ma is működik sok Guantanamo jellegű tábor. Nem lehet, hogy a medekdékjogot kérőket és az illegális bevándorlókat egy táborban tartsák, hiszen van, hogy fél éven át eh, együtt őrzik őket, és nincsenek eh, olyan jogaik, mint a többi európai állampolgárnak, és gyakran nagyon sok eh, országban ez alatt az idő alatt jönnek akár ők még egyszer vissza, újabb hat hónapra, és megint csak egy ilyen hosszú időre egy illegális státuszuk van. Tehát ez az nem szabályos, nem törvényes státusz, amelyben élnek. És ez a helyzet európai országokban, ahol megengedjük, hogy emberek élhessenek megfelelő eljárások és jogok nélkül. Ez van Görögországban, Máltában, és még Spanyolországban is láttam ilyen eseteket. És nem engedhetjük, hogy ez a helyzet így folytatódjon tovább a civil szervezeteknek sok országokban egyáltalán még e, bejutásuk sincs ezekbe a központokba. E, nem támogatják őket jogulag ezek a fogvatartott emberek nem kapnak megfelelő jogi segélyt, jogszolgáltatást. Tulajdonképpen egy jogi űr létezik velük kapcsolatban. És ezek nem háborús országok, hanem ezek fogadó országok. Épp ezért ezeknek az országoknak meg kell felelni a követelményeknek, és mert itt nem csak jogi űr létezik, hanem a probléma az, hogy az országok számára a válság, ahol magas a deficit és más gazdasági problémák is vannak, nem tudnak megbírkozni ezekkel a problémákkal. Épp ezért nekünk kell erre a problémára megoldást találni, és a menekültügyi csomag nem elegendő. Elfogadtuk, de ez nem elegendő, mert a helyzet továbbra is súlyos ezekben az országokban. Ezért szeretném, hogyha ezekhez a központokhoz biztosítanánk a bejutást. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük szépen az előadónak a hozzászólását és nagyon sok okból fontos ez. Tanulmányoztam a, ezt az előadást és a dokumentumot, és tiszteletben tartom az önök az ön, tiszt, ön szerepét, és Tudom, hogy az előadásának a harmadik országokból jövő bevándorlók emberi jogai védelme a célja. Elolvastam az ön megjegyzéseit, és figyelmesen tettem ezt. Ugyanakkor olvastam azt is, amit az emberi jogi szervezet, az Európai Unió emberi jogi szervezete is mondott és megnéztem az Európai Bíróságnak a határozatait is, a jobboldali és a baloldali véleményeket és a mi saját bizottságunk is szervez kiküldetéseket, missziókat Olaszországba, Görögországba, és majd elmegyünk Spanyolországba is. Mindenesetre a többi országban láttuk, hogy hogy működnek a különböző közbelépések, például a Frontex akciók, és, a, és a, ön például nem beszélt a, a tengeren tűl, körül, keresztül történő csempészésről, emberkereskedelemről. Azt hiszem pedig, hogy ezt mindenki ismeri. hatalmas tömegben szerepelnek a harmadik országbeli bevándorlók, akik Olaszországba és Görögországba érkeznek, és mindez az emberkereskedők segítségével történik és mégiscsak önöknek a szerepe lenne, hogy ezeknek az embereknek az emberi jogait megvédjék, hiszen mindenféle kell védeni az emberi jogokat, és ez egy nagyon fontos szempont. Azok az emberek, akik az észak-afrikai zavargások során hagyták el Afrikát, Méghozzá az emberkereskedők saját maguk nagyon pontos instrukciókkal látták el őket, és pedig azt, hogy uh, süllyesszék el a saját hajójukat azért, hogy a fogadó országok hatóságai uh, jöjjenek őket megmenteni, és épp ezért vonatkozon rájuk a közösségi joganyag, tehát a jogszabályok. Ez különösen jellemző azokra az országokra, amelyekről ön beszélt. A Geregországban voltam egy ilyen fogadókoszpánban, és azt vettem észre, hogy ahogy ön is mondta, illetve ön azt mondta, hogy tulajdonképpen jó körülmények között fogadják őket, de hát én láttam sokszor, hogy 26 ember zsúfoltak be egy terembe. A, az arab tavasznak az eseményei eredményeként 2011-ben, amikor a misszión voltunk, akkor lát, láttuk, hogy valóban ezek az országok nagy előrelépéseket tettek, hogy a harmadik országok állampolgárainak a fogadását illetően javítsanak a helyzeten. De ugyanakkor a, a, az embereknek a jogait nem vették figyelembe, és a, ugyan, de a hatóságok ugyanakkor azt a benyomást keltették a saját e, állampolgáraiban, hogy az ilyen tömeges bevándorlás sem jelentett kockázatot. Görögországban és a többi országokban is e, ilyen jelenségeket tapasztalunk. Mi próbálunk segíteni eh, ezeknek a központoknak, hogy minél gyorsabban fejlődjenek. Nyilvánvalóan kellene több forrás, eh, hogy a szükségleteket kielégítsük. De ön a megjegyzésében úgy látom, hogy nem hangsúlyozza eléggé ennek a problémának a jelentőséget. Annak ellenére, hogy megszavaztuk a menekültügyi csomagot, és más jogszabályokat is. Úgy látom, hogy van még mit tenni, akkor is, hogyha jelentős előrelépéseket is tettünk. Még valamit szeretnék mondani, elnézést kérek, hogy ennyi időt veszek igénybe, de az a benyomásom, hogy mindenki megpróbál erőfeszítéseket tenni eh, Európában mindenütt, mégis az előadó nem vette ezt figyelembe, eléggé eh, elfogultan eh, rajzolja fel a képet. Utolsó megjegyzésem Ön sok adatot felsorolt, én is szeretnék néhány. 2012-ben Görögország 292 e, e, állampolgárt toloncolt vissza, tulajdonképpen 20 ezer migránsról van szó, de ezekből csak 113 volt Törökországban, és az összes többi azok hova tűntek? A menekült központokban vannak, vagy hol? Nem, tulajdonképpen körbejárnak Görögországban és Európában, tehát őket támogatni kellene, azért, hogy rendezzük a státuszukat, vagy menedékjogot kell nekik adni, vagy valami mást. És ehhez együtt kell működni a harmadik országokkal. Tulajdonképpen ha tiszteletben akarjuk tartani ezeknek az országoknak a, a állampolgárainak a jogait, akkor ahhoz két-három oldalú megállapodásokra van szükség a harmadik országokkal. És nem tudom, hogy miért nem beszélt erről. Azt mondja nekünk, hogy a határellenőrzéseken kell szigorítani, és a harmadik országokkal kötött megállapodásokkal nem igán van szó az emberi jogok tiszteletbe tartásáról. Elnézést kérek, hogy ennyi időt vettem igénybe, de szerettem volna felvázolni a különböző elemeket. Elnök, ezek nagyon fontos kérdések mindannyiunk számára. Épp ezért nagyon fontos meghallgatni a sokféle véleményt, sok képviselőnek a véleményét, és a válaszokat is meghallgatni ezért szeretnék, megkérdez, meg, szeretnék megkérni mindenkit, hogy két percre korlátozza a hozzászólását. Tudom, hogy ez nem mindig könnyű, de fontos, hogy meg, mindenkinek megadhassuk a szót. A következő Liström asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és köszönöm Kripo az, úrnak is ezt a nagyon átfogó jelentést, Szerintem ez a jelentés reményt és némi ösztönzést jelent az intézményeink számára. Itt meg is állhatnék, de a még fennmaradó 90 másodpercemet szeretném kihasználni. Szerintem pontosan erre volt szükség, és kiváló volt az időzítés is. A közös menekültügyi rendszert kialakítottuk, és a következő Strasbourgi ülésen szavazunk majd erről, most pedig a legális bevándorlásra térünk át. Én a Dublini anyagon is dolgoztam, és én voltam a jelentéstevője a diákok, kutatók, önkéntesek és operek szabad mozgásával kapcsolatos anyagnak. A menekültügyi csomag is eh, pontosan arra vonatkozik, amit eh, ön említett, az emberi jogok védelme, az illegális szó eh, helyett az irreguláris vagy szabálytalan kifejezés alkalmazása, ez is nagyon fontos. Itt már nem nemzeti ügyről van szó, már nem is európai ügyről. Egy globális világban élünk, tehát ez az egész nemzetközi közösség ügye, és az ENSZ az ön révén is gyakorlatilag arra ösztönöz, hogy ezeket az ügyeket fontosan komolyan vegyük, és köszönöm szépen még egyszer a jelentését. Elnök, köszönöm szépen. Lambert asszony. Köszönöm szépen, én is megköszönöm a jelentést. Úgy tűnik, hogy az egyik vezérfonal a megközelítés következetességével függ össze, illetve azzal, hogy hogyan tudjuk mindezeket végrehajtani, megvalósítani. Én is csak meg tudom ismételni, ami elhangzott már, hogy a stokholmi programot, az abban foglaltakat hogyan követjük nyomon, meg kell vizsgálni a megvalósulást, és itt több példát lehet említeni, például a Frontex és a különböző intézményekkel való együttműködés, de például az ENSZ menekültügyi szervezetével már kevésbé jó az együttműködés, illetve egy sor egyéb olyan dolog is van, amelyekre hosszabb időt kell fordítani. És most még néhány dolgot szeretnék említeni a visszatérítések nyomon követésével kapcsolatosan. Ha ezzel kapcsolatban további részleteket hallana, hallhatnánk, hogy mit lehet tenni ezen a területen, ez nagyon hasznos lenne. Köszönöm szépen. Köszönöm. Clace úr, köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. De Kep ön azt mondja, hogy a tagállamok és a Frontex kevés alternatívát vizsgálnak meg az illegális bevándorlók elhelyezésével kapcsolatban, illetve hogy visszaküldik őket a származási országba. Tudna ön nekünk mondani konkrét alternatívákat? az, hogy szabadon hagyjuk az illegálisan érkező idegeneket, azt gondolom nem alternatívája az őrizetnek. Belgiumban például az elfogott illegálisak többsége kap egy levelet egy kérdéssel, miszerint egy megadott időpontig hajlandó elhagyni az országot, de nem ellenőrzik őket. Azaz továbbra is elbújhatnak illegálisan, és nem hagyják el az országot. Hogyha ez az őrizet alternatívája, hát ez nem alternatíva szerintem és bocsássa meg, hogyha hibás az, amit mondok, de úgy tűnik, hogy önt nem igazán érdekli a hatékony és eredményes megközelítés az illegális migrációval kapcsolatban az, hogy ha jobban védjük a külső határokat, az több, annak az eredménye több halott, halálos áldozat lesz, mondja ön. Nos, az ön túl laza módszere révén pont arra bátorítanánk az illegális bevándorlókat, hogy induljanak el Európa felé, nagyobb kockázatokat vállaljanak, és nagyon gyakran emiatt vesztik életüket. Köszönöm szépen! Szippel asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék eh, Krepo úrnak eh, én is eh, ehhez a nagyon egyértelmű, de azért visszafogott jelentéséhez gratulálni. A német Bundestag meglátogatott egy görög menekült tábort, és a az ő általuk felfestett kép még drámaibb volt, mint amit most Krepo úrtól hallottuk, ami a menekültek helyzetét illeti Aténban vagy másút. Egyszerűen tarthatatlanok a viszonyok. A vitában szerintem egy más megközelítést kéne alkalmazni. Nagyon gyakran jönnek önként, illetve a csempészek útján bevándorlók, de azt nem vizsgáljuk, hogy ezek potenciális bűnözők, vagy pedig egyszerűen gazdasági menekültek, és esetleg nem jár-e az ő beérkezésük indokatlan költségekkel. Gondolom, hogy a bevándorlók zöme nem Európába érkezik, hanem Afrikában vagy egyebütt maradnak. És arra is szeretnék rámutatni, hogy akik hogy a különböző kockázatokra is figyeljünk oda, és nem csak azt kell megpróbálni, hogy megfelelő életviszonyokat biztosítunk számukra, hanem arra is tekintettel kell lennünk, hogy ők abban a kényszerben vannak, hogy pénzt keressenek, vagy a családjuk számára, vagy pedig, hogy a csempészeket kifizessék ha nincsenek megfelelő szakértők vagy tudósok bizonyos területeken, az online kereskedelem azt eredményezi, hogy nagyon sok áru ezen az úton kerül forgalomba, és például Kína, Németországból Kínában helyeznek el árukat, és nem rendelkezünk elegendő munkaerővel. Az ideérkezők nagy része munkát akar vállalni, és ebben akadályozzuk őket. Tehát meg kellene legalább vizsgálni, hogy milyen arányban tudunk lehetőségeket kínálni az ide érkezőknek, és azt hiszem, hogy a különböző bevándorlókat más mércével mérjük. És van egy nemrégiben kialakult vita. Az lehet, hogy Olaszországban vannak nagyon korszerű táborok, de Olaszországban már megkezdték a menekültáborokat bezárni, és 500 eurót fizetnek a menekülteknek, hogy át menjenek más országokba. Tehát ezt is meg kellene vizsgálni, és végezetül pedig, amikor a menekültek számáról beszélünk, szerintem egy jobb megoldást kellene találni az európai határokon kívüli menekültek helyzetében, például a Dublini rendelet nem bizonyult sikeresnek, és meg kell vizsgálni azt is, hogy milyen helyzet van azokban az országokban, ahol kevesebb a menekült, kisebb a menekültek száma. Köszönöm szépen, Birgit. Flotr asszony. Oui, merci, euh, monsieur Köszönöm szépen, köszönjük ezt a jelentést. Összefoglalja és elemzi eh, a különböző eh, véleményeket, akár azokat is, amikor ott helyben eh, missziók során találkozhattunk az egyénekkel és a civil szervezetekkel. Tulajdonképpen megpróbáltuk globálisan áttekinteni a határhelyzetet, például a különböző kérdéseket, például a fogvatartást és a többi, és akkor ön az ENSZ nevében állított össze egy jelentést, amelyet mindazoknak a, azoknak az államoknak is bemutatnak, ahol járt. Ez az ENSZ-nek egy véleménye, és ugyanakkor az az Európai Unió szeret abban a fényben tisztelegni, megjelenni, hogy ők védik az emberi jogokat, stb. De tulajdonképpen számunkra ez egy új dolog, hogy most az önök jelentését fogják bemutatni. Tehát ez az érdekel, hogy hogyan fog ez a jelentés eredményeket hozni, tehát milyen utóélete lesz, hiszen mi itt parlamenti képviselőként szeretnénk az embereknek a jogait érvényesíteni, és a kérdés az, hogy hogyan támogatja majd, hogyan erősíti meg az Európai Unió határon jelentkező emberi jogokat ez a jelentés. Köszönöm én sokkal gyorsabb leszek, mert tulajdonképpen semmit sem tudnok, tudnék hozzá tenni eh, ahhoz, amit mondott a kolléganő, hiszen én pontosan ugyanígy a nyomonkövetésről, eh, a, az eredmények továbbviteléről szerettem volna kérdezni, tehát hogy milyen ajánlások lesznek, milyen következményei lesznek ennek az Európai Unió számára, milyen lehetőségek eh, nyílnak meg. Tulajdonképpen ezt szerettem volna én is megkérdezni. Köszönöm szépen, reméljük, hogy a végén majd még az ajánlásokról is bővebben hallunk. Keller asszony. Köszönöm szépen. Nekem is lenne néhány kérdésem, és köszönöm a jelentést. Sajnálom, hogy egy kicsit késve érkeztem, de már előtte megnéztem az anyagot. És mint ahogy többen említették már, ez egy nagyon jó összefoglalója annak, amit mi magunk is tapasztaltunk az EU külső határain, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Európai Parlamentnek is van feladata az a külső határok irányítása vagy kezelése kapcsán. Mi is részesei vagyunk a menekültügyi jogalkotásnak, és a mi szakbizottságunknak ebben különösen fontos szerepe van. A kérdéseim a határ ellenőrzés externalizálására vonatkozik. Akár az EU kívüli területek figyelésére is gondolunk. Nem tudom, hogy milyen problémákat lát -e ebben az externalizálásban, hiszen nekünk a saját területünket kell védenünk és a fogvatartási irányelvet is hamarosan majd felülvizsgáljuk. Nem tudom, hogy vannak-e ajánlásai annak arra vonatkozóan, hogy mit kéne ebben az irányelvben esetleg módosítani, mire hívná fel a figyelmünket. Ami pedig a következő több éves pénzügyi keretben rendelkezésre álló forrásokat illeti, az emberi jogok, a határellenőrzés tekintetében. Mire lenne szükség konkrétan a határokon annak érdekében, hogy biztosíthassuk a menekültek, a bevándorlók jogait? És tegnap is már szó volt arról, hogy az Euroszur hogy működjön, illetve a tanácssal is megvitattuk a tengeren menekülők életének megmentését, védelmét nem tudom, hogy ez mennyiben kerül bele az európai jogba. Ön lát-e szerepet az EU számára e tekintetben, tehát hogy mi is közreműködjünk az életmentésben? Ami pedig a visszafordítási intézkedéseket illeti, a bizottságtól várunk egy monitoring jelentést. Ezt már tavaly decemberben meg kellett volna kapnunk, de egyelőre még jelét sem látjuk. Úgyhogy, ha lehetne erre vonatkozóan egy konkrét időpontot kapni. Köszönöm szépen. Tiemta Filides úr a következő. a Köszönöm szépen. Nos, meghallgattuk nagy érdeklődéssel a prezentációt, és nem olvastam el az írásos szöveget az előadást megelőzően, Nyilvánvaló, valamennyien megoldásokat keresünk erre a problémára. Úgy gondolom, hogy sokan közülünk hajlanak arra, hogy leragadnak a helyzet leírásánál, de nem indulnak el afelé, hogy milyen megoldásokat lehetne találni erre a problémára. Papalinokau kollega is felvetette azt, hogy Görögország nagyon nagy, nagyon súlyos problémákkal szembesül a határon. Mi történjen azokkal a bevándorlókkal, és akiket még nem, akikkel szemben tart az eljárás, akiket valószínűleg vissza fognak küldeni a saját országokba. Az Európai Unió azt hiszem, hogy megoldásokat kellene, hogy javasoljon a problémára. Köszönöm szépen, Bronz úr. Köszönöm. Az előadó elmondta azt, hogy ő nem ért egyet azzal, hogy illegális, vagy az ő szóhasználatával eh, szabálytalanul érkező eh, bevándorlókat fogva tartsanak. Nos, az ideiglenesen fogva tartott eh, bevándorlók egy része utána tartósan is maradhat, egy másik részüket pedig nagyon udvariasan arra kérnek, hogy hagyják el az EU-t. És természetesen nekik engedelmeskedni kell. A, hogyha megengedjük a jogszerűtlen bevándorlást, nos, akkor ez minden tevékenységre igaz kell, hogy legyen. Akkor megengedjük azt, hogy engedély nélkül bármit meg lehessen tenni. Úgy teszünk, mintha korlátlan kapacitásunk lenne, és fel tudjuk szívni az összes bevándorlót. Ez nem így van. 62 millióan vagyunk, és nem tudjuk etetni, vagy lakhat, lakással ellátni a korlátlan számú bevándorlót. Nyugat-európai országok egyszerűen már megteltek. A bevándorlók szempontjából van egy, egy, egy európai kultúra, kultúra egy, amit át kell venniük, magatartás formákat, de ők ezt nem teszik meg, és ezért fennáll az a veszélye, hogy Európát, ahogyan ezt múlt héten Londonban láttuk, a saját képükre formálják. Köszönöm. Mielőtt megkérem, hogy válaszoljon a kérdésekre, vagy reagáljon a nagyon ellentmondásos vitában elhangzottakra, Papa Nikola urat kérem, hogy most már másodszor is szóljon, de hát ő az egyetlen, aki a néppárt képviseletében szólt, és ő ugye görög, ezért egy, megadom a szót egy nagyon rövid hozzászólásra. Köszönöm, elnök asszony, igyekszem jól kihasználni ezt a rövid időt. Egy nagyon világos kérdésem lenne. A sok kérdés után, amit a kollégák feltettek, tekintettel arra, hogy konkrétan hivatkozik Görögországra és Olaszországra, tehát két tagállamra. A kérdésem az, és kérek egy egyenes, rövid ö, választ. A kutatásának és a mai eszmecserének az eredményeképpen ön azt a következtetést vonja le, hogy Európában nincs elég szolidaritás, nem osztjuk meg tisztességes módon a terheket, a rendszerünk vajon jól működik-e, megfelelően működik-e, vagy pedig konkrét tagállamokat kell kárhoztatni, azért, mert ők ütnek lyukakat az egyébként jól működő mechanizmuson, vagy a szolidaritáson. Köszönöm elnök azt, hogy még egyszer. Köszönöm, köszönöm a vitát. És kb. 15 perce van az előadónknak, hogy válaszoljon a kérdésekre, reflektáljon a felvetésekre. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a nagyon élénk vitát. Látom, hogy nagyon is jól ismerik ezeket a kérdéseket, és nagyon hálás vagyok azért, hogy látom, sokan rendelkeznek szakértelemmel a kérdéssel kapcsolatban, és nap mint nap megvitatják itt a parlamentben ezt a kérdéskört. Nem akarok minden egyes kérdésre külön válaszolni, hanem inkább közösen, csoportosítva. Én általánosságban a jelentésemben azt kérem, hogy történjen meg egy paradigmaváltás. Én nem azt mondom, hogy a határok igazgatása, ellenőrzés az egy rossz dolog. Én Nem azt mondom, hogy ne legyen a Frontex, vagy ne létezzen az Euroszúr. Ezek technikai eszközök azoknak a kezében, akiknek van egyfajta missziója, küldetése, amelyekkel a tagállamok, az EU rihaszta fel őket, és ez egy legitim dolog. De a kérdés az, hogy mi a cél, és hogy hogyan eh, valósul ez meg, és itt van szükség a paradigmaváltásra. Meg kell értenünk, hogy a legtöbb országban a bevándorlók egy kiszolgáltatott csoportként érkeznek, sok más csoport után, ipari munkások, nők, kisebbségek, Észak-Afrikában, Ausztráliában benszülöttekről is beszélünk, melegek, leszbikusok már megvívták a csatájukat, politikai, jogi csatákat és védelmet kaptak, a jogaik védelmét úgy tudták biztosítani, hogyha eh, aktivizálódtak és akár pereket eh, indítottak. A e, migránsok e, e, a demokráciánk egy strukturális korlátába ütköznek. Nincs politikai képviseletük, ők nem számítanak a politikusok számára, és ez a probléma. Én nem hibáztatom a politikusokat, ez a demokráciánk strukturális deficitje. A népességnek vannak olyan nagy csoportjai, akiket egyszerűen nem képvisel senki semmilyen testületben. Ez azt jelenti, hogy az egyetlen technikai eszköz, amivel megvédhetik a jogaikat, azok a bíróságok, emberi jogi intézmények. És ez itt egy nagyon érdekes elem. Európában, a világ minden részén vita folyik a bevándorlásról. Nagyon heves vita, éppen a demokrácia ezen strukturális korláta miatt. Ez a paradigmaváltás, amit kérek, abban nyilvánulna meg, hogy ismerik el, hogy a bevándorlók jogtulajdonosok, jogokkal rendelkeznek, ugyanúgy, mint mindenki az itt levők közül. Ugyanolyan alapjogokkal rendelkeznek, mint a minden állampolgár, két jogot kivéve, az aktív és a passzív választójogot, illetve azt az állampolgári jogot ami csak az állampolgárokat illeti meg, de ezen felül a bevándorlók minden más általános alapjoggal kell, hogy rendelkezzenek, és el kell ismerni, ezt el kell ismerniük az állami hatóságoknak, a bíróságnak, törvényszégeknek, a nemzeti emberjogi szervezeteknek. Erről gyakran megfeledkezünk az ilyen politikai viták során. Én azt próbálom, azt a problémát próbálom felvetni, hogy hiányzik egy közös jogi keret a bevándorlók számára. Nagyon megütköztem az országlátogatásaim során, amikor azt láttam, hogy ezekben a, ezeket a táborokat hogyan irányították teljesen máshogy az ország különböző részei. A börtönökkel kapcsolatban országos nemzeti keretek vannak, hogy hogyan kell őket működtetni, egyforma szabályok alapján, kezd bánnak az ott fogvatartottakkal, ugyanazok a szabályok, hogy hogy férnek hozzá a konzulis segítséghez, vagy hány levelet kaphatnak, hányszor találkozhatnak a családtagjaikkal, hány embert lehet elhelyezni. Semmi ilyen szabály nincsen a bevándorlókra vonatkozóan. Mi azt tapasztaltuk, és ez egy válasz lehet például a fogvatartási körülményekkel kapcsolatos kérdésre. Görögországban 11 táborban jártam, és az egyik az egészen szörnyű volt. Megbeszéltem ezt a tábor igazgatójával, és ő azt mondta, hogy már két éve kérem, hogy zárják be ezt a tábort. Aztán most már bezárták, jó, jó, tudom, hogy miután én ott jártam, tényleg bezárták.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 Tehát amikor ott jártam ebben a táborban, akkor még itt volt, és az én látogatásom után zárták be. Én nem mondok ezzel semmi más, mint csak azt, hogy amikor ott jártam, még nyitva volt, és nyilvánvaló Görögországban és Olaszországban is nincs egy egységes keret arra, hogy hogyan kell bánni a bevándorlókkal nagyon jó tapasztalatokat is szereztem Görögországban és Olaszországban és más táborokban. Volt például egy másik görög tábor, ahol mobiltelefonjaik voltak az ott fogva tartottaknak, és az igazgató azt mondta, hogy ettől sokkal jobb lesz a légkör, kapcsolatban tudnak lenni a családjaikkal, a konzuli hatóságokkal, fel tudják hívni az ügyvédet, ha akarják, ez sokkal könnyebb, nem kell állandóan küzdeni velük. Más táborokban, ahol nagyon gyakran nem engedik meg a mobiltelefon használatát. Miért nem? És azokban a táborokban, ahol ezt nem engedik meg, azt mondták, hogy biztonsági okok mi a, de hát soha nem mondták meg konkrétan, hogy mik ezek a biztonsági megfontolások. Azokban a táborokban, ahol megengedték, itt azt mondták, hogy biztonsági okok miatt hagyjuk, hogy legyen mobiltelefonjuk, mert így sokkal elégedettebbek az emberek, lehet velük jobban kommunikálni. Tehát ez az emberi jogi alapú keret, amit szeretném, hogyha minden országban kialakítanának az EU segítségével annak érdekében, hogy egy, legyen egy indokolás eladatott listája annak, hogy hogyan kell bánni a bevándorlókkal. És ezzel eljuthatunk akár a menekültügyi eljárásokig is. is a e, szabálytalan migránsokat egy nagy kategóriába szoktuk e, besuvisztani, e, <laughs> pedig ők nagyon sokféle csoportot jelentenek, és különböző eljárásokra kell, hogy jogosultak legyenek, különleges eljárásokra és támogatásra van szükségük. Az EHZ-os kollégákkal is találkoztam ott helyben. Biztos vagyok abban, hogy az EASO még az egyes országokban fontos feladatokat lát el, és a frontex együtt is. De többet kell foglalkozni a gyerekekkel. A gyerekeknek speciális jogokat kell biztosítani, nem lehet őket fogva tartani. A fogvatartás nem szolgálhatja a gyerek érdekét. Én pedig láttam ilyen fogvatartott gyermekeket. A gyerekeket mindig szabadon kell hagyni, iskolába kell, hogy járjanak, a gyermekek jogainak nemzetközi egyezménye is ezt tartalmazza, és ebben valamennyien egyetértünk. Őket nem lehet fogva tartani. Gyermekes családokat sem lehet eh, fogva tartani, mert a gyermekeket sem lehet eh, fogva tartani, és ugye nem lehet elválasztani a gyereket a családjától azután eh, mentális vagy fizikai egészségügyi problémákkal küzdködőket segíteni kell. Én, de elmondhatjuk azt, hogy az utcán élő bevándorlók vagy a eh, hajléktalanok sem férnek hozzá, vagy nem férnek könnyen hozzá egészségügyi ellátáshoz, gondozás, és különösen a mentál higiéna területén és nagyon kevés eh, szervezet segít nekik. Néhány civil szervezet, E, foglalkozik az utcán élőkkel, és őket néha láttuk ilyen táborokban is e, felbukkanni, de e, nem kapnak gyakorlatilag támogatást ezek a bevándorlók. Ha a börtönökre gondolunk, ott vannak szabályok az egészségügyi ellátásra vonatkozóan, hát ugyanezt, ugyanilyen szabályokat szeretnék látni a, az ilyen fogvatartási intézményekben, vagy menekült táborokban is. A fogvatartás, mint elem, ez nagyon fontos, ez az írásos irányelvben is benne van, e, alapvető emberi jogunk a fizikai szabadsághoz fűződő jog, tehát a fogvatartás az csak egy legutolsó módszer lehet de nagyon sok alternatívája van a fogvatartásnak. A büntetőigazság szolgáltatás rendszerében ezek ott vannak óvadék, aztán egy garantor, van, ahol elektronikus csukló vagy boka nyomon követőt, a pipet alkalmaznak. A gyerekeket pedig a gyermeksegélyezési rendszerbe kell behelyezni, és nem fogva tartani táborokban. Vannak már ilyen menedékhelyek a gyermekek számára. A családokat a szociális szolgálatok kell, hogy ellássák. Tehát nagyon sok ilyen alternatíva van. A bevándorlók eltérő szükségletekkel rendelkeznek, vannak alapjogaik, emberi jogaik, és őket nem egy nagy kategóriába kell sorolni, és kvázi bűnözőnek kezelni, hanem különböző szolgálatok, amiket maguk saját magunk számára hozunk létre, kell, hogy törődjenek velük. Általánosságban egy dolog, ami hiányzik mindenütt, az az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, igazi, tényleges hozzáférési lehetőség, hogy legyen lehetőségük arra, hogy mondjuk egy kitoloncolási végzést felülvizsgáltassanak, az általa meglátogatott országokban nagyon gyakran, nagyon nehéz a gyakorlatban ez ilyen jogorvoslati lehetőséggel élni, bár lehet, hogy papíron ez létezik. Olaszországban két különböző kéző fellebezésre van szükség a fogatartási és a kitoloncolási eljárásra külön kell felebezés benyújtani, adott esetben két külön városban, és hát az embereknek nincs pénze ügyvédre egyébként sem. Tehát egy tényleges hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz azután emberi emberjogi intézmények eh, látogathassanak el a táborba, hogy találkozzanak a védelmet igényőkkel, gyermekekkel, családokkal, mentális, fizikai, egészségügyi problémákkal, küzdködőkkel, idős bevándorlókkal, és sok az idős migráns, akinek speciális szükségletei vannak és hogyha nemzeti emberi jogvédők, NGO-k nem látogathatnak el, nem mehetnek be a táborokba, akkor nem fog történni semmi. Én láttam egészen borzasztó eseteket az ilyen táborokban. És még egy utolsó dolog, mielőtt a jelentés utóéletére is rátérek. Nem, rá is térjék erre rögtön, hiszen már <laughs> kevés az időm. Mi lesz az utóélete a jelentésnek? Az EU-ban Tekintettel arra, hogy vannak speciális eljárásaink, más munkacsoportok és külön raportőrök is ilyen eljárásokat kell, hogy betartsanak. Nekünk, ránk is ez igaz, ugye 194 országgal kell foglalkoznunk, és gyakran vissza kell térnünk ugyanabba az országba. Az ENSZ rendszerének az az érdekessége, hogy ezt a jelentést majd hozzáadjuk más eh, különleges raportőrök más jelentéseihez, és eh, a szerződés alapján eh, meg létrehozott ország, különböző szervezetek, az emberi jogi tanács, és hosszartoznak az ilyen típusú jelentések, tehát mi ezeket csoportosítjuk, és megjelennek majd a, a gyűjteményben, ahol az összes ilyen jelentést találjuk. Ezzel növeljük az általános ismereteket és tudást ezen a területen. A jelentésnek tehát az utóéletéről majd önök gondoskodnak, aztán a civil szervezetek, akik ezt megvitatják a kormányzatokkal, azután azok a bizottságok, amelyek a kormányzatokkal vitatkoznak majd, amikor a kormányzatok elkészítik a rendszeres időközönként a jelentéseiket. Azt hiszem, ha nem tévedek, most először történik meg az, hogy az EU az ENSZ speciális eljárásának tárgyát képezi egy ilyen jelentés formájában. És ez nagyon érdekes dolog. Ez azt jelzi, hogy az Európai Uniónak van egy szerepe az emberi jogok védelmében. És nem csak, hogy szerepe van, hanem hatalmas hagyományai vannak az emberi jogvédelemben, még az alapjogi karta előtt is az EU az államok alkotmányos hagyományait alkalmazta, beépítette ez az esetjogában is tetten érhető. Ezért hívom fel az EU-t arra, hogy őrizze meg ezt a, a hagyományt a bevándorlókkal kapcsolatban is. Hiszen ahogyan bánunk a bevándorlókkal, az azt jelzi, hogy mi hogyan szeretnénk, hogyha a mi gyerekeinkkel hasonló helyzetben bánnának. Köszönöm. It was a very powerful sentence. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük, hogy a vitának megfelelt. Lehet, hogy mi itt szemben álltunk önnel, de itt nem egyes országokról van szó, hanem az egész Európai Unióról. És köszönöm, és valószínűleg máskor is ilyen vitát egymásnak szembeszegülhetünk. Köszönöm. Kérem foglaljanak helyet, mert szeretnénk követ, eh, folytatni a következő napi rendi ponttal. A 17-es pontot elhalasztottuk. <laughs> Eh, eh, agenda point 17, which is the delegation to the EU. Ez a pont a küldöttségi látogatás az Európai Unió alapjogi ügynökségébe témáról szólt volna. Tehát akkor most áttérünk a következőre. Az alapjogi ügynökség őnió szerte folytatott felmérése a gyűlöletben cselekményekkel, valamint a leszbikusok, melegek, biszakseálisok és transzneműek megkülönböztetésével kapcsolatos tapasztalatokról. Kérem azokat, akik most szeretnének kimenni, csendesen tegyék ezt, mert szeretnénk folytatni a napi rendet. Azok pedig, akik maradnak, azok foglalják el a helyüket. És próbálják meg meghallgatni a következő előadást. De előtte szeretném még elmondani, hogy május 17-e a homofóbia és a transzfóbia napja, és az Európai Alapjogi Ügynökség egy EU tanulmányt mutatott be, és ma Dennis van der Wör, jól ejtem az nevét, aki az egyenlőség és az állampolgári jogoknak a program irányító igazgatója ebben az ügynökségben megmutatja, bemutatja ennek a felmérésnek az eredményeit és a következtetéseit látunk majd diákat is ebből. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm, hogy meghívtak, hogy beszéljek erről az ügynökségről, és bemutassam az eredményeit a legelső olyan jelentésről, amely az LMBT embereknek a megkülönböztet, hátrányos megkülönböztetéséről for, fog, vel foglalkozik. Horvátországot is belevettük ebbe. 2010-ben a bizottság e, e, több adatot kért, és ezt követte az Európai Uniónak az ilyen jellegű követelése is. Mielőtt ennek a tanulmánynak az eredményéről beszámolnék, és egy videót mutatnék be ezekről, világosá szeretném tenni, hogy az alapjogi ügynökség más fontos munkát is végzett ezen a területen. Jogi összehasonlító elemzést végeztünk az LMBT emberekkel kapcsolatban, szociális kutatást is végeztünk a hátrányos megkülönböztetés területén. Ez tulajdonképpen a harmadik lépés ebben. 93.079 választ kaptunk, ez egy hatalmas tömegű adat, és tulajdonképpen mindegyik országot lefőttünk, és a saját nyelvükön tudták az emberek kitölteni a felmérési lapot, és a az eredményeket próbálom bemutatni, és aztán megnyitni a vitára az alkalmat. Köszönöm szépen! Perhaps the technician could help out with the, with the sound? Hang is lehetne? while we're waiting, let me just... Míg várunk a filmre, akkor szeretném folytatni. Tehát most készült először ilyen felmérés, és nyilvánvalóan a felmérésben az LMBT embereknek a hátrányos megkülönböztetését vizsgáltuk, tehát kriminalizálják őket, bűncselekménye nyilvánítják azt, amit tesznek. Az EU vívmányokról, közösségi jaganyagról is szó volt, de az ENSZ és az Európa Tanács ajánlásáról is. Tehát a jogi normákat figyelembe véve egy kérdőívet állítottak össze, és mint mondtam, 93 ezeren válaszoltak rá. Na, végre itt a hang. And although, uh... És bár mint láthatják az eredményekből, hogy hatalmas különbségek vannak a 28 ország között, de azért eh, a, az országokon belül nagyon kis különbségek voltak, elsősorban a, a eh, szociális és az oktatási valóságot illetően. Például, hogyha megvizsgáltuk a fiatalabb és az idősebb válaszadókat, akkor láttuk, hogy az oktatás és az elfogadás nemi identitás területén nagyobb megkülönböztetésben, hátrányos megkülönböztetésben részesülnek. Okay. Okay. I still consider being bullied at school the worst form of homophobic abuse I've ever been subjected to. Hát a tolmács megpróbálja legalább elolvasni a képernyőről, mert a hang nagyon rossz a fülkében. E, nos, tehát az iskolában is e, már e, sokat bántottak, és nem igazán értették, nem segítettek. Az LMBT emberek Európában homofóbiában és transzfóbiában vagytól szenvednek minden nap, jobban próbáltuk megérteni őket. Megkérem az alapjogi ügynökséget, hogy adatokat gyűjtsön a gyűlöletbeszéddel kapcsolatban. Egy LMBT felmérést készített az ügynökség. Az LMBT embereket megkérdeztük, hogy milyen tapasztalataik vannak a hátrányos megkülönböztetés az erőszakat illetően, és az eredmények azt mutatták, eh, hogy milyen jellegűek ezek a cselekmények. Több mint 93 ezeren válaszoltak erre az első felmérésre, és körülbelül fele e a válaszadóknak úgy érezte, hogy hátrányosan megkülönböztették eh,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 All data and results are available at e So this is an, in a nutshell. Tehát dióhéjben összefoglalva ezek voltak a felmérésnek az eredményei. De jelenleg most történt az, hogy ezt az adathalmazt a e, weboldalunkon feltüntettük, és hogyha az ember e, akarja, akkor ezeket csoportisítani lehet alcsoportokra, kor szerint, jövedelem szerint, vagy ahogy akarjuk. Nos, akkor most nézzük az eredményeket. Szeretnék rámutatni néhány területre, a, az oktatásra, a foglalkoztatásra, a társadalmi valóságra, a gyűlöletcselekményekre. Vannak olyan területek, ahol vannak jogszabályok, a hátrányos megkülönböztetést illetően a nemi hovatartozás alapján és megkérdeztük a válaszadókat, hogy az utóbbi egy évben éreztek-e hátrányos megkülönböztetés a munkahelyükön. És láthatjuk itt eh, a képernyőn és a jelentésekben is, hogy eh, országonkénti bontásban azt látjuk, hogy 28%-ban a válaszadók úgy érezték, hogy valóban érezt, érte őket hátrányos megkülönböztetés az utóbbi egy évben, és hogy milyen fajta tapasztalataik, és voltak a megkülönböztetést és az áldozatkeresést illetően. A felmérés többi részében azt láttuk, hogy a transzneműek magasabb százalékban érzik ezt a hátrányos megkülönböztetést, 29 százalékban és gyakran hallottuk már a transznemű civil szervezetek ettől, hogy őket súlyosabban érinti ez a hátrányos megkülönböztetés. Megnéztük, hogy mi a valóság a munkahelyeken, és azt láttuk, hogy 44%-a az LMBT embereknek úgy látták, hogy munkahelyükön hátrányosokan megkülönböztették, aztán 67%-uk negatív megjegyzéseket is tapasztalt a kollégáiktól. Nos, az egyenlőségi irányelvben a új jogszabályokat kérnek, és hogy az emberek tudatában legyenek, hogy létezik ilyen jogszabály, azért, hogy jelentsék az áldozatok ezeket az incidenseket. És megkérdeztük azt is, hogy ismerik-e azt a törvényt, amely ezt a fajta hátrányos megkülönböztetést megtiltja, és 56 százalékuk így érezte, e, más csoportokban, mint például a romák között végzett felmérésekhez képest, ez egy magasabb szám. De hát, mint láthatják, hatalmas különbségek vannak az országokban, 21 százalék Ciprusban és 84 százalék Svédországban. Nos, a tudatá, ahogy ismerik a törvényt, az egy dolog. A másik kérdés az, hogy valóban használják-e a törvényt, jelentik-e a diszkriminációt. És azt láttuk, hogy 10%-a azoknak, akik érezték ezt a hátrányos megkülönböztetést, jelentették ezt. Ez egy nagyon alacsony szám és ez az alacsony, ezt az alacsony számot eh, látjuk a többi eh, áldozatként kezelt csoportok, eh, csoportnál. 90%-uk ugyanis nem jelenti ezt a megkülönböztetést. Nagy különbségek vannak az EU tagállamok között, ezt itt láthatták. Természetesen a foglalkoztatás az nem csak az egyetlen terület, ahol hátrányos megkülönböztetés van. És megnéztük az ezen kívüli területeket is, tehát olyan területeket, amelyek a horizontális irányelv tervezetben is benne vannak, különösen az oktatást, a lakhatást, az egészségügyi ellátást, de például olyan kérdéseket is, hogyha vásárolni mennek, vagy vendéglőbe vennek az emberek, hogy ott éreznek-e ilyen megkülönböztetést és azt találtuk, hogy 32%-a eh, mindegyik eh, csoport számára az átlag az EU-ban, eh, tehát a csoportok megkülönböztetést éreztek az utóbbi egy évben a felmérés előtt nyilvánvalóan megint az országok és a csoportokkénti közti különbségeket láthatjuk itt, és a transzneműek megint csak a legnagyobb számban érezték ezt. Láthatják, láthatnak néha idézeteket a képernyőn, ugyanis a felmérés végén hagytunk üres helyet, hogy megjegyzéseket tehessenek az emberek, és a 93 ezer közül 23 ezer tett ilyen megjegyzést, visszagondoltak a diákkorukra, hogy az iskolában milyen fajta megjegyzéseket kaptak, stb. Az oktatás területén, amely az e, kevés, egyik olyan terület, ahol hasonló helyzetet találtunk a különböző országokban, hiszen amikor megkérdeztük a válaszadókat, hogy negatív megjegyzéseket kaptak-e például a diáktársaiktól, amikor LMBT-nek tartották őket, azt az eredményt láttuk, hogy 83-97 százalékban voltak ilyenek, tehát nagyon, különbség, nagyon kicsi különbségek voltak a különböző országokban. Ez azt mutatja, hogy ez egy valós probléma, és ezzel foglalkozni kell. Megkérdeztük azt is az emberektől, hogy bevallották-e, hogy LMBT csoportokhoz tartoznak, tehát szint vallottak-e, és azt láttuk, hogy 67%-a Európában és Horvátországban ezt tette, és nagyon érdekes, hogy különösen, amikor alcsoportokról van szó, tehát a meleg, eh, transznemű, eh, transzexuális embereknél ez magas szám. A következő terület az erőszakra, eh, a gyűlölet cselekményekre korlátozódott, és hogy hol látták az emberek, hogy, hogy biztonságos a környezet, amikor az utcára mennek, vagy elmennek különböző helyekre. Megkérdeztük tőlük, ugyanúgy, ahogy más hátrányos helyzetű csoportok esetében tettük a múltban, hogy az utóbbi öt évben tapasztaltak-e erőszakot, és az utóbbi egy évben tapasztaltak-e. Az öt éves időszakra 26%-at láttunk, tehát 27%-át az embereknek fizikailag megtámadták az utóbbi 5 évben. És hogyha megnéztük a, szorosabban az, közelebbről az adatokat, akkor láthatjuk, hogy a transzneműek 35%-ot képviselnek ebben. Az utóbbi egy évnek a százaléka 10 százalék, és hogyha megnézzük azt, hogy jelentik-e az emberek ezeket, akkor 22%-át láttuk csak, tehát ők jelentették a rendőrségnek ezeket az erőszakos cselekményeket, ez nagyon alacsony szám. Ennek az okai, tehát, hogy miért nem jelentik a rendőrségnek, azt mondják, hogy nem bíznak a rendőrségben, úgyse fog semmit se változni tehát nem tudják, hogy hova kellene jelenteni. Tehát mindezek olyan kérdések, amelyekkel foglalkozni kell. Aztán megnéztük azoknak a 10%-át, akik az utóbbi egy évben jelentették az erőszakat cselekményeket, és 59%-okat azért támadtak meg, mert ilyen nem irányultságuk volt. Voltak itt is kis különbségek a csoportok között. Végül az utolsó terület, és ebből csak néhány elemet tudok kiemelni, az a mindennapi élet és a társadalmi környezet kérdése. Tehát azt vizsgáltuk meg, hogy az emberek nap, a mindennapokban hogyan tapasztalják ezt a megkülönböztetés az iskolában, otthon, stb. Az egyik kérdés, amit feltettünk, az volt, hogy például a saját partnerükkel kimennek az utcára, kezet, kezet fog, tehát karolva egymás kéz a kézben mennek el. Spanyolországban és Dániában jobbnak tűnt a helyzet, onnan alacsonyabb számban jelzik, hogy inkább nem fognak kezet. Ciprusban és Romániában már jobban, tehát itt 66 százalékos az EU átlag megint csak különbségek vannak az eredményekben. A melegek és a biszexuálisok, azok nyilván, a nyilvánosság előtt nem igazán ö, sétálgatnak kéz a kézben. Ezek az eredmények és más eredmények megint csak reagálást igényelnek. Épp ezért megkérdeztük a válaszadókat, hogy szerintük mit kellene tenni, hogy az alapjogaikat megvédjék. Itt látják mögöttem, hogy milyen válaszokat adtak. Gyakran az emberek rámutattak, hogy már az iskolában kell ezeket az intézkedéseket végrehajtani, tehát például, hogy ne piszkálják őket az osztálytársaik, aztán pedig társadalmi szinten kell tenni valamit a jogaikkal kapcsolatban. Az olyan országokban, ahol van LMBT cselekvési terv, akkor azt látjuk, hogy ezt tudják a válaszadók, de nem tudtunk okokozati összefüggést találni, csak azt láttuk, hogy azon országokban, ahol vannak ilyen törvények, akkor az LMBT emberek jobb tapasztalatokat szereztek azokban az országokban. A válaszadóktól, a 93 ezertől megkérdeztük, hogy hogyan reagálnak a mi saját véleményünkre. Ezeket a véleményeket az EU intézményeknek és a tagállamoknak fogalmaztuk meg. Az egyik ilyen vélemény az volt, hogy úgy látszik, hogy az EU-ban és, az, és Horvátországban lévő problémák azok nemzeti és EU válaszokat igényelnek, cselekvési terveket, szakpolitikai intézkedéseket, jogszabályváltoztatást, stb., hogy javítsanak a helyzeten. A törvényt illeten azt állítottuk, hogy a, a szexuális irányultság és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, eh, különösen az LMBT emberek és a transzneműek esetében különösen EU eh, e törvényekbe kell belevenni. A foglalkoztatáson kívüli tapasztalatokkal illet, tapasztalatokat illetően a véleményünk azt eh, fogalmazta meg, hogy szükség van EU törvényre más területeken is, nem csak a foglalkoztatásban. Végül pedig az erőszakos és gyűlöletcselekvéseket, cselekményeket illetően úgy látjuk, hogy a homofób és transzfób eh, motivációt eh, ismerjék fel az ilyen cselekményesek eh, esetében, és mind EU, mind nemzeti szinten tenni kell mint már az előadásom elején mondtam, nagyon interaktív és nagyon jó online eszköz áll rendelkezésünkre. A felmérésnek minden kérdését és eredményét láthatják országonkénti célcsoport és másfajta lebontásban. Nagyon fontos, hogy a szakpolitikai döntéshozók EU és nemzeti színhez ezeket felhasználják az LMBT emberekkel kapcsolatban. A módszertant illetően nemigen mondtam valamit, de egy nagyon bőlére eresztett technikai jelentés is van az ilyenfajta nagy felméréseket illetően, online felméréseket illetően. Itt névtelenül töltik ki az emberek, és sok konzultáció után a szakértekkel és a saját tudományos bizottsággal is arra az eredményre jutottunk, hogyha az LMBT embereknek, emberekkel kapcsolatban szeretnék egy ilyen nagy felmérést, azoknak is, akik nem vallottak szint a társadalom vagy a család előtt, akkor ilyen felmérésre van szükség, Például sikerült ilyen módon elérnünk egy leszbikus nőt a Romániában, aki vidéken élt, stb. egészen máshol lévő, sokkal jobb helyzetben lévő emberekkel. Tehát ilyen szempontból nagyon érdekesek ezek az adatok, hogyha megnézzük a különböző háttérbeli változókat is. Nos, mint mondtam, ez a jelentés mindenki rendelkezésére áll a teremben is, de nem sokára egy nagyobb jelentést és kiadunk, ahol nagyobb elemzést és adatokat láthatnak. Köszönöm. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen a jelentést. Lehet, hogy nem tudja, de meglehetősen zsúfolt a napunk, ugyanis pont előtt az ENSZ külön megbizotja festett fel egy eléggé sötét képet az emberi jogi kérdések kapcsán az EU-ban, úgyhogy majd azt is megvitatjuk, hogy hogyan lépjünk tovább. Most azonban némi időnk van kérdésekre, megjegyzésekre, vitára. Nem tudom, hogy ki szeretne elsőként szólni. Akkor Szépen, asszonyal kezdjük, és utána folytatjuk a többi hozzászólóval. Köszönöm szépen. Sajnos nem voltam itt végig az előadás alatt. Egy dolgot szeretnék azonban, különösen fontosnak tartok. A bejelentésben felveszi a kérdés, hogy az érintettek hogyan vélekednek, mit lehetne a helyzetük javítása érdekében tenni, és itt a lista elején rögtön eh, például a vallásvezetők és a politikusoktól várják, hogy egyértelműen nyilatkozzanak a szexuálisok és egyéb érintettek ügyében. Egyes tagállamokban, éppen a napokban pontosan az ellenkezője történik, embereket kirekesztenek, és azt is meg kellene vizsgálni, hogy az európai szinten milyen jeleket közvetíthetnénk az érintett tagállamok felé, ugyanis valós európai nyilvánosságról nem beszélhetünk még, ugyanakkor viszont nemzeti szinten komoly problémák vannak, amikor felülről is tulajdonképpen hát erősödik a diszkrimináció, és e tekintetben szerintem nekünk is egyértelműen meg kellene nyilvánulnunk. Kirkhop úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm én is az előadást. Néhány összehasonlítás engedjenek meg. A jogalkotás szemben az oktatással és a tájékoztatással. Itt a kettő között eléggé kényes az egyensúly. Én az Egyesült Királyságban néhány évvel ezelőtt, a 90-es években a rasszizmus kérdéseivel foglalkoztam, és ott is nagyon óvatosan kellett eljárnunk az egyensúly megteremtésében. A jogszabályok, kötelezettsége, kötelező kérdések, egyrészt, másrészt pedig a közvélemény tájékoztatása a felvilágosítás között. És ez azt hiszem, hogy erre a területre is vonatkoztatható most akár a fai alapon, akár egyéb alapon történik a diszkrimináció, általában ebben bizonyos politikai vélemények is megnyilvánulnak, álláspontok vagy nyomást is tapasztalunk bizonyos csoportokra. Nagyon gyakran azt látjuk, hogy a frusztráció vagy egyéb, a nyomás egyéb formái is megnyilvánulnak. Tehát a kormányoknak szerintem egyértelmű állásfoglalást kell kialakítaniuk ez, mindez ellen. Európában szerintem a legtöbb kormány már így tesz, és még egyszer, tehát ez egy nagyon kényes egyensúly, oda kell nagyon figyelni a részletes jogalkotásra, ez ugyanis bizonyos esetekben visszaüthet, és éppen hogy erősítheti a diszkriminációt. Én ezt is láttam már. Tehát szerintem sokkal nagyobb hangsúlyt kellene helyezni a felvilágosításra, a közvetítésre, és ezáltal gyakorlatilag be kell vonni, és be tudjuk vonni a polgárokat, és vissza tudjuk szorítani a diszkriminációt a diszkrimináció bármely formája elfogadhatatlan, de nagyon fontos, hogy a megfelelő utat és módszert találjuk meg, és képzeljük magunkat bele a kisebbségek helyzetébe. Még egyszer, tehát köszönöm az előadást, és nagyon köszönöm, hogy ezekre a kérdésekre rávilágított. Köszönöm, Kérkap úr, nagyon fontos volt látni az előadásból, hogy az iskolákban mi történik. Tehát ebből is látható, hogy az oktatás egy rendkívül fontos szerepet játszik a véleményvezérek és a politikusok körén kívül. Lunacek asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani az alapjogi ügynökség által végzett munkáért, amik ezt a parlament kérte, és ez egy nagyon komoly előrelépés. Ez az első alkalom, amikor egy átfogó áttekintést kapunk arról, hogy az LMBT csoportok hogyan élnek, milyen félelmeik vannak, milyen diszkriminációt élnek meg. Korábban erre nem volt példa. Én 30 éve eh, leszbikusként élek, több mint 20 éve politikával foglalkozom, tehát tudom, hogy ilyen jellegű munkára vagy jelentése nem került sor. Úgyhogy köszönöm én is az előadást. Két héttel ezelőtt én is eh, Hágában jártam eh, Gönc Kingával és más képviselőkkel a eh, május 17-i homofóbia ellenes napon, és az első reakcióm az volt, hogy milyen tömeges félelem nyilvánul meg, és ez gyakorlatilag elrettentő élmény volt. Én általában nem a rossz dolgokról szoktam beszélni, hanem a pozitív dolgokat igyekszem kiemelni, és arra törekszem, hogy az emberek szabadabban élhessenek. És amikor Hágában megkérdezték eh, tőlem újságírók, hogy nem szörnyű-e ez az egész, én azt mondtam erre, hogy ez az első alkalom, amikor egyáltalán napvilágra kerülnek ezek a dolgok, és láthatjuk, hogy milyen félelmek uralkodnak még, annak ellenére, hogy rengeteg jogszabályt alkottunk, és eh, vannak már ha nem is általános jelleggel nyíltan a leszbikus vagy homoszexuális identitásukat felvállaló közszereplők, politikusok. Tehát ez így önmagában már jó, de nem elegendő, ha figyelembe veszük, hogy még mindig milyen félelmek jelei tapasztalhatók. És most szeretnék arra is utalni, amit Körkop úr az előbb elmondott, Ön is utalt arra, hogy rengeteg negatív megjegyzés éri az érintetteket munkahelyen, iskolákban, stb. És ezeket az adatokat én magam is, és szerintem bárki felhasználhatja, akik azt mondják, hogy nem kellene erre, erről ennyire nyíltan beszélni, és nem kellene, hogy az LMBT csoportok ilyen láthatóvá tegyék magukat itt most akár LMBT vagy heteroszexuálisokról beszélünk, mindenkinek pozitívan kellene hozzászólniuk, vagy, vagy kommentálniuk egy olyan eseményt, mint például, ami tegnap történt Franciaországban, amikor az első homoszexuális kötése került sor. Tehát sokkal pozitívabb megjegyzésekre lenne szükség, és ezzel szállhatnánk szembe a negatívumokkal amit sokan megélnek. Tehát azt hiszem, hogy mindenki a saját életében, szakmai életében így kellene, hogy eljárjon. És ami az oktatás felvilágosítás kérdését illeti, ez központi kérdés, hiszen a gyermekek már korai korban tanulják meg, hogy mi az elfogadható, vagy elfogadott, és mi a nem elfogadott. És akár egy iskolai környezetben, akár egy sportkörben. Én hallottam például a sport kapcsán, amikor ilyen szurkolói klubokban jártam. A fiatalok azt mondták, hogy amikor megkérdezték tőlük, hogy tudják egyáltalán, hogy mi az, hogy meleg, svónak, tehát németül melegnek titulálták, mert nem jól játszott a pályán. Ezt ők úgy élték meg, hogy ez egy derogatív, egy kvázi szitok szó, pusztán azért, mert nem játszott jól, vagy nem rugott gólt. Tehát az ilyen fajta felvilágosítás, az is, hogy az a tankönyvekben legyenek példák az úgymond szivárvány családokra vonatkozóan például. Ezek mind nagyon fontosak. Nagyon fontos, hogy tanárok is felvállalják az identitásukat. Számos országban ez nagyon nagy nehézséget okoz, hogy a tanárok nem vállalják fel nyíltan szexuális orientációjukat, és ugyanakkor viszont vannak jelei annak, hogy a tanárok megpróbálják elcsábítani a kiskorúakat. Még egy dolgot én is említenék, amit Körkap kollégám már elmondott, nevezetesen, hogy a részletes jogalkotás, jogszabályok gyakran éppen, hogy szítják a diszkriminációt. Én ennek ellenére szeretnék részletesebb jogszabályokat látni, például mint a horizontális irányelv, ami a szexuális orientáció, kor, fogyatékosság, fai hovatartozás alapján tiltja a diszkriminációt. Ez minden esetben megakadályozza az LMBT személyeket, hogy kiálljanak. És ha valaki nem vállalja fel a szexuális identitását, akkor azt elfogadottnak tartjuk, de ha például faji alapon különböztetnek meg valakit, nyugodtan bírósághoz fordulhat és mindjárt le is zárom, hiszen rengeteg dolgot kívánnék még elmondani. Nem tudom, hogy a bizottság részéről van-e valaki, aki válaszolni tud. Hágában, és most nem csak a frakcióm nevében, hanem az LMBT frakció közi csoportja nevében is szólok. A parlament már legalább 11-szer kérte a bizottságot, hogy egyfajta úti tervre, egy roadmapre van szükség az LMBT jogok tiszteletben tartása tekintetében, éppen úgy, ahogy a roma diszkrimináció kapcsán születtek anyagok. Gönc Kinga is ott járt Hágában, és hallatta a hangját, és elmondta, hogy a bizottságnak ezt meg kell tennie. Ő személyesen is rengeteg mindent tett ez ügyben az elmúlt években. Tudjuk, hogy szükség van jogszabályokra, de emellett szükség van egyfajta úti tervre is, ami egyfajta iránymutatásként szolgál a tagállamok számára, akik esetleg vonakodnak a jogalkotás területén lépni, vagy láthatóbbá tenni ezt a kérdést. Ez mindenféleképpen hasznos lenne, és nem tudom, hogy a bizottság részéről kíván-e valaki erre válaszolni, hogy látnak-e lehetőséget arra, hogy amit a parlament már legalább 11-szer kért, most megkaphassuk ezt a bizonyos roadmap-et. Köszönöm szépen, Ulrike. Ha jól tudom, itt a bizottság részéről van néhány szakember, de előbb szeretném még a többi képviselőnek megadni a szót, és utána nem tudom, hogy a bizottság részéről ki kíván válaszolni erre a kérdésre. A kép egyértelmű, és erre mindenféleképpen választ szeretnénk kapni a bizottságtól, a parlament, a tanácstól, is kérte a horizontális irányelvvel kapcsolatos munka tovább vitelét, de mielőtt még megadnám a bizottságnak a szót, Klész úr. Köszönöm szépen. A megkérdezett érintettek nagyon nagy hányada mondta azt, hogy verbális vagy fizikai erőszakot alkalmaztak ellenük. Ez tényleg ijesztően nagyon magas számot hallottunk, 90 százalék körülét de a, nem szerepel semmi az összefoglalóban a tettesekről, akik fizikai vagy verbális erőszakot alkalmazottak. Hagy mondjam el, amit én ismerek Belgium és Hollandia vonatkozásában. Itt azt szoktuk mondani, hogy a tettesek, akik megtámadnak homoszexuálisokat, nos 95%-a a támadóknak muzulmán. Miért nem hangsúlyozzák ezt ki? Miért nem veszik ezt figyelembe, nem említik meg, amikor a muzulmánok felelősségét kellene kiemelni? Itt még emlékszem, hogy kb. tíz évvel ezelőtt, amikor az antiszemitizmussal kapcsolatban volt egy ilyen felmérés, vizsgálat, és jó hivatkozást találtunk a muzulmánokkal kapcsolatos problémákra, ami utána kicsit javított a helyzeten. Tehát nem gondolom azt, hogy problémák megoldásán dolgozhatunk úgy, hogy közben nem merünk szembenézni a valósággal, e, bár még akkor is, ha inconvenient truth a valóság, ez kényelmetlen igazság, de akkor is rá kell világítani a muzulmán embertársaink felelősségére. Úgyhogy Van der Főr úr, meg tudnám mondani azt, hogy miért nem hivatkozik a tettesekre az ilyen erőszakkal kapcsolatban? Köszönöm szépen, Bronz úr. Azt hiszem, hogy hiba mindent egy kalap alá venni, a diszkrimináció, a szóbeli visszaélés, fenyegetés, vagy enyhébb megnyilvánulásokat mind egy kalap alá venni, ezeket árnyaltabban kellene tekinteni. Valóban azt akarja mondani, hogy egy az LMBT jogokkal nem, egyértel, nem egyetértő családokat elítéljük, vagy pedig esetleg perbe fogjuk. Az erőszak és a visszaélés a szexuális kisebbségekkel szemben szerencsére már a múlt ködébe tartozik az általános lakosság körében, de ahogy Filip is említette, a londoni muzulmán kerületekben láthatók olyan plakátok, amelyek elrettentik a homoszexuálisokat, és akik ezt nem tartják be, azokat fizikailag megtámadják. Ez egy liberális és dilemma, hogy amikor egy kisebbség egy másik kisebbséget megtámad, ez mennyire elfogadható engem nem érdekelnek a barátaim, nem érdekel a barátaim szexuális orientációja, ugyanakkor viszont nem kell feltétlenül mindenkinek erről nyíltan nyilatkoznia, ez különösebben nem érdekel. A zaklatás, az iskolai erőszak minden formája elítélendő, de a vélt vagy valós szexuális identitás, vagy szexuális orientáció miatt különösen az. És az iskoláknak be kéne tiltani, meg kéne akadályozni mindenféle fizikai atrocitást az iskolában, és a tanároknak arra kell tanítaniuk a diákokat, hogy az iskolatársaikat, vagy majd a későbbi felnőtt társaikat egyelően kezeljék, és nem a gondolatukat kell beszabályozni, vagy behatárolni. Úrika, még egy rövid megjegyzést szeretne tenni ehhez, de kérem nagyon röviden, mert utána még a bizottságnak szeretné megadni a szót. Csak röviden erre reflektálnék, amit a két kollégától hallottunk. Klesz úr említette, hogy az elkövető 95%-a véleménye szerint muzulmán, nem csak én látom, így mondja Klejsz úr, de mindegy, én csak azt mondom, amit ön említett. Én természetesen ellene vagyok bármiféle erőszaknak, viszont nem ragadnék ki egy vallási csoportot, mint ahogy tette. Ha megnézzük például a franciaországi tüntetéseket vagy tiltakozásokat, még múlt hét végén is voltak erőszakos fellépések, és eh, itt eh, láthattunk eh, olyanokat, akik inkább kereszténynek tűntek. Tehát itt független attól, hogy milyen vallási közösséghez tartozik valaki, vagy egyáltalán nem vallásos, a megnyilvánulás önmagában, a diszkrimináció önmagában rossz, független a vallástól. Bronx úr, amikor itt a kisebbségekről beszél, hogy mit engedünk meg, hogy mit gondoljanak. Itt nem erről van szó, hanem hogy mit mondhatnak ki. Megengedjük a gyűlöletbeszédet bizonyos csoportok esetében? ebben a tekintetben teljesen egyértelműen el kell határolni azt, hogy mi megengedett és mi nem. Know that it's a topic. Tudom, hogy ez egy olyan kérdés, amivel kapcsolatban nagyon eltérőek a vélemények. Hogyha röviden akar reagálni, azt röviden megteheti, de ne szakítsuk félbe a többieket. Klász úr, kérem, hogy nagyon röviden. Köszönöm, nagyon rövid leszek. Természetesen az igaz, hogy minden elkövetőt felelősségre kell vonni, független attól, hogy milyen politikai nézeteket vannak, vagy mi a vallásuk. De ha megnézzük, hogy az elkövető 90-95%-a egy adott csoporthoz tartozik, akkor logikusnak tűnik, már csak a hatékonyság szempontjából is, hogy erre a csoportra figyeljünk oda, hogy itt preventív módon lépjünk fel az ilyen elkövető csoportokkal szemben. Köszönöm. Sophie Intfeld is szeretne szólni. Elnézést kérek, hogy elkéstem, dugóba kerültem. De ez egy rasszista nonsens, klászúr, amit itt felsorakoztat. Itt az erőszak monopólium, a homofóbia nem muzulmánoké. Nagyon gyakran látjuk mindenfajta vallás képviselői részéről ilyen megnyilvánulásokat. Nézzük csak, hogy a Vatikán mit mond az LGBT emberekről, ez sem nagyon barátságos. És azt tartok, hogy az ortodox keresztények Kelet-Európában nagyon erőszakosak. Hogyha nem ismerjük el, hogy mi a probléma forrása, oka, akkor nem tudunk küzdeni ellene. Klász úr, egyszerűen az adatai, a tények, amire hivatkozik, hamisak. Egy csoport elleni diszkrimináció nem javít a helyzeten a többiekkel szemben. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ezt a vitát akkor most inkább zárjuk le. Szeretném, hogyha a bizottság részéről is valaki hozzászólna, hiszen egyértelmű kérés is elhangzott. Nem tudom, hogy ki tudna szólni a bizottság részéről. Üdvözlöm Önöket, eh, Fangan Táletnek hívnak, eh, a Digi Justice-nél, a diszkrimináció elleni egységnél dolgozom. Örülök, hogy itt lehetek, most eh, jöttem először ebbe a szakbizottságba. Attól tartok, bár én, én is ott voltam Hágában, hogy nem tudok többet, vagy kevesebbet, vagy valami nagyon mást mondani, mint amit eh, Reding eh, alelnök asszony ott akkor elmondott. Ő utalt arra, amit ön is nagyon helyesen eh, elmondott, hogy az EU e hogyan akarja biztosítani azt, hogy az alapjogi, alapjogok keretében is érvényesül az EU diszkrimináció ellenes politikája, felhívta a tagállamok figyelmét arra, hogy mi a felelősségük az LGBT eh, jogok biztosítása tekintetében. És megemlítette konkrétan azt is, hogy eh, szükség van új jogszabályra, a horizontális irányelvet jelenleg eh, blokkolják, megfelelően kell érvényesíteni az áldozat és érteti jogokkal kapcsolatos irányelvet is. Reding asszony elmondta, hogy a bizottság mennyire elkötelezett ez ügyben, és én is biztosíthatom újra önöket, hogy a Digi Justice is elkötelezetten dolgozik ezen a területen el tudnám mondani, hogy a következő hónapokban milyen terveink vannak. Reding alelnök asszony elmondta, hogy szorosan együttműködünk a tagállamokkal, pénzügyi támogatást is adunk nekik. Az alapjogi ügynökség készített, készített egy felmérést, Nyár után össze akarjuk hívni a téma iránt érdeklődő tagállamokat, a felmérés legérdekesebb eredményeit vesszük elő, például a transz neműek kérdése, ez egy fontos, azután a homofóbia az iskolában egy olyan terület, amivel foglalkozhatunk. Itt vannak eh, különbségek a tagállamok között. Nem tudjuk, hogy néhány tagállamban valami miért működik, a másod miért nem. Alapvetően mm, a jó gyakorlatok cseréjét eh, tervezzük. Talán emlékeznek rá a pódiumvitán is ezt vetettük fel. A bizottság játszon szerepet eh, abban, hogy szervezze meg a tagállamok között a jó gyakorlatok cseréjét. Ezt valóban eh, már eh, egy éve csináljuk is. De szerettem volna ismét megerősíteni, hogy lesz valami utóélete ennek a felmérésnek, lesz follow-up, a Progress programjában már megszületett a pályázati kiírás, az LGBT jogokkal kapcsolatos programokra is lehet pénzt kapni, pályázni kell, amit fel lehet használni tudatformáló kampányokra, vagy sok minden másra. Tudom, hogy nem tudtam teljesen konkrét kérdésére egészen pontos választ adni, de szerettem volna leszögezni, hogy elkötelezetten dolgozunk ezzel, és ön, önnel is együttműködünk. Köszönöm szépen! Világos, hogy nem tud túl menni azon, nem mondhat más vagy többet, mint amit Reding asszony elmondott Hágában az is világos volt, a jelentés a felmérés után nagyon világos volt a felhívás, hogy valamit tenni kell. És nem csak, hogy valamit, hanem különböző területeken kell előre lépni a jogalkotás területén, a horizontális diszkrimináció ellenes irányelvet említette meg, azután eh, jogok állampolgári programok, eh, eh, ba is be kell vonni ezt a témakört de érezhető volt a csalódottság hágában a teremben, nyilván ezt ön is érzékelte amikor ezeket a kérdéseket megvitattuk. Ezért is nagyon fontos, hogy tovább lépjünk, dolgozzanak ki újabb ajánlásokat, és az is világos, hogy nyomás alá kell helyezni időnként a tagállamokat. Majd meglátjuk, hogy hogyan tudunk tovább együttműködni. Most önnek szeretném megadni a szót. De nagyon élénk és nem nagyon könnyű vita után kérem, hogy válaszoljon a kérdésekre, a felvetésekre. Köszönök minden felvetést, ami elhangzott a teremben. Nagyon sok érdekes észrevételt hallottunk. Először is vallásos és politikai vezetők szóljanak az LGBT jogok mellett, vagy ítéljék el a homofóbiát. Nos, ez valóban a válaszadók szerint is az egyik legfontosabb kérdés. És az online térképen, akkor látják, hogy bizonyos országok kiugranak, mások itt lemaradnak, tehát jól láthatók a különbségek. Következő kérdés, eh, jogszabályok, oktatás, ennek a kettőnek a fontossága. Hát ezek együtt járnak. Az Egyesült Királyságban tulajdonképpen törvényes eh, kötelezettségeket ír eh, elő a jog az oktatás számára, ott figyelemmel kell, figyelmet kell fordítani az LGBT kérdésre. Az elkövetők kérdése. A júniusi jelentés több részletet is tartalmaz az elkövetőkről, és az itt kialakult kép megerősíti azt, amit más tanulmányokból is ismerünk. Az ilyen erőszakos elkövetők, gyakran a homofób elkövetők, fiatal férfiak, valamikor egyedül, valamikor csoportosan lépnek fel, azután az otthoni családon belüli erőszak is felmerül, nagyon nagy számban számoltak be erről, az áldozatok. Tulajdonképpen eh, a fő jelentésben is van, talál egy részletes lebontás, bontást arról, hogy eh, kik eh, konkrétan az elkövetők. Persze gyakran ezt nem lehet tudni, mert gyakran éjjel, utcán történnek a támadások. Még egy dolgot, hogy mondjak el a gyűlölet bűncselekménnyel kapcsolatos cselekményeket meg kell néznünk a rendőri jegyzőkönyvek szempontjából is, de a bűnöző szerveknél nagyon kevés az adat, nagyon kevés a jelentés homofób bűncselekményekről. Itt mindenképpen javítani kell a helyzeten, hát az LGBT személyek is forduljanak panasszal, és másrészt pedig fogadják be ezeket a panaszokat jobban a, a rendőri szervek. Végül Lunacek asszony említett egy kérdést, vagy vetett fel valamit, hogy a maszkulin fellépés, stb. Nos, sokszor itt általánosítunk. Amikor megkérdezzük az emberektől, hogy a nem identitásokat hogyan fejezik ki, akkor néhány sajátos problémára is rávilágítottak a válaszadók. Mm, hogy Európában milyen fellépésre van szükség. Mindenképpen fontos, hogy a tagállamok tanuljanak egymástól, mert van több területen is nagyon jó gyakorlat a homofób bullyinggal kapcsolatban, e, jó e, fellépések, jó gyakorlatok is vannak, és e, az LGBT személyek emberi helyzetét javíthatjuk, hogyha a jó gyakorlatokat kicseréljük. Köszönöm szépen az előadást, köszönöm, hogy itt volt, és biztos vagyok abban, hogy tovább fogunk lépni, és megpróbálunk válaszokat találni erre a nehéz helyzetre. Köszönöm. Madame Grisbeck, Grisbeck asszony itt van, tehát folytathatjuk. Egy kis rövid szenetet tartunk. Rendben. Akkor folytassuk. A ne 19-es napirendi pont következik, a kísérő nélküli kiskorúak helyzete az EU-ban. Április 24-én a LIBE bizottsági ülésen eh, Grisbeck asszony bemutatta a jelentéstervezetet. Ha jól tudom, azóta 210 módosítót nyújtottak be, és de szeretném megköszön, megkérni azokat, akik elmennek, hogy ezt tegyék meg, hogy folytathassuk ezt a vitát. Egy percet adok erre szeretnék olyan teremben dolgozni, amelyik készen áll ennek a meghallgatására. Tehát mondtam, hogy több mint 210 módosítót nyújtottak be, és a múlt héten Strasbourgban az előrök tartottak ülést, és ott kompromisszumos módosítókat nyújtottak be. A szavazás június 19-ére van tervezve. Szeretném megkérni a jelentéstevőt, Grisbeck asszonyt, hogy mutassa be a kompromisszumos módosítókat és hogyan áll ez a folyamat. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Nagyon örülök annak, hogy megvitathatjuk ezt a jelentést a kísérő nélküli kiskorúak helyzete az EU-ban témában. Egy, néhány megjegyzésem lenne, mielőtt még mindenki itt van és pedig az ütemtervet illetően, mivel ilyen sok módosító van, azt kértük, hogy tovább toljuk ki a határidőt, várom még a hivatalos választ, de nem hiszem, hogy problémát jelent, és azt kértük, hogy 19 20-a sor, amikor következő ülésünk lesz, akkor vitassuk ezt meg. Mint ahogy ön is mondta, elnök asszony, több mint 200 módosítót nyújtottak be, és nagyon örülök, hogy ilyen érdeklődést mutattak a kollégák, és hogy ilyen különböző álláspontokat tükröznek ezek. Nagyon sok kolléga épp ezért a, ennek a kérdésnek az érzékeny voltára is és fontosságára is rámutatott. A módosítók nagy része gazdagítja ezt a jelentést, kiegészítik. Most a kompromisszumos módosítókkal kapcsolatos ülésen múlt héten Strasbourgban láttuk, hogy ezek milyen módon egészítik ki a jelentést. Nagyon örülök minden esetre annak, a, hogy sikerült az érzékeny kérdésekben egy közös álláspontot, kiegyensúlyozott álláspontot kialakítani, és jó megoldást találni erre a témára. Voltak olyan módosítók, amelyeket e, ket e, könnyebben e, be lehet fogadni. Többen voltak, akik ilyen jellegű módosított nyújtottak be a fordításokkal kapcsolatban, például az angol fordításban overriding interest kifejezés fordult elő a nagy érdeklődés helyett, stb. De a múlt heti értekezlet alatt automatikusan elfogadtuk ezeket a rendelkezéseket, hiszen ezekkel kapcsolatban nem volt vita. Tehát itt az érdemi és a formai kérdésekről is szó volt, de ezek azért érdemiek is voltak. Nos, a több mint 200-as módosítóval csak néhány érdemi kérdésekkel szeretnék foglalkozni. Először is támogatom azokat a módosítókat, amelyek azt kérik, hogy tegyük hozzá, vagy tegyük világosabbá a jelentés tervezett jogalapját az Európai Unió ugyanis már hozott ezen a területen rendelkezéseket, vannak irányelvek, vannak rendeleketek, eh, a, például a gyermekek jogáról eh, szóló, eh, vagy az emberkereskedelemről szóló témákban. Nyilvánvalóan ez nem csak gazdagítani fogja, hanem meg is erősíti a jelentést. Ezen kívül támogatom azokat a módosításokat, amelyek elmélyíték a kiskorúaknak a védelmét. Tehát azok a módosítók, amelyek emlékeztetnek arra az elvre, amely az gyerek mindenek felőtt álló érdekét veszik figyelembe ezeket kompromisszumos megoldásokba belefoglaltuk. Aztán vannak olyan módosítók, amely a rendelkezések közötti jobb koherenciát erősítik meg, és pedig a kísérő nélkülő koskorúak elvét illetően. Voltak olyan módosítók, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a tagállamok eh, gyakran nem alkalmazzák a későre nélküli kiskorúakkal kapcsolatos jogszabályokat. Tehát ezeket a tagállamok szintjén is jobban eh, használni kell. Aztán a kiskorúak védelmét illetően szükséges van egy teljes személyre, esetekre szabott értékelésre. Ez is egy nagyon fontos kérdés. Ugyanígy jobban a szakembereknek a jobb kiképzésével kapcsolatos javaslatok is ugyanilyenek. Azok a módosítók, amelyek a 16-os bekezdést taglalják, amely a kiskorúaknak az alapvető szociális jogaival foglalkoznak, tehát a fogadó országban a szociális szolgáltatásokhoz való jogok, stb. mind olyan fontos elemek, amelyekkel kapcsolatban megállapítottuk a különböző missziók során, amelyeket a különböző tagállamokban tettünk ennek az anyagnak az előkészítése során, kiegészítik ezt a, az anyagot, és konszenzust is tudunk elérni segítségükkel. A 210 módosítókban vannak van szó az adat, személyes adatvédelem, adatok védelméről is, amelyet gyakran olyan bekészítésekben említenek, ahol a statisztikai adatokról van szó. Szükség van a statisztikai adatokról, ezeket gyűjteni kell, de nem szabad összetéveszteni az, a névtelen statisztikai adatokat és a e, személyes adatoknak a gyűjtését. Tehát ezeket az utóbbiakat meg kell védeni. Aztán a kiskorú tájékoztatásával kapcsolatos módosítók szintén egy fontos kérdésre utalnak a jelentésben, és gondolom, hogy itt is sikerül majd kompromisszumot illetően. Aztán az emberkereskedelem elleni harc kérdésében, vagy a kísérő nélkül kiskorúaknak az emberekes kereskedelemben bekerülésével kapcsolatos kérdéseivel, ahogy a tegnapi beszédő biztos asszonynal való beszélgetés korán is ez előkerült, lesznek megint csak módosítók, és megpróbálunk ezekkel kapcsolatban is kompromisszumot keresni. Mindezek alatt is a koherenciát keressük. Vannak olyan módosítók, amelyek a jelentésnek a hat, hatáskörét egy kicsit szűkítik a kiskorúak védelmét illetően. Például azon kérdések, amelyek a kiskorúaknak az őrizetbe vételét vagy fogvatartását engedélyezik. Számomra ez egy határvonal, tehát ezt, ezt nem lehet és végül pedig, hogy ne túl hosszúra nyúltson, az a három vezérvonal, amelyet meg kell őrizni a szövegben, és amely a javaslatnak a lényegét érinti, lehetővé teszi azt, hogy azt fogalmazzuk meg, amit szeretnénk elérni, és amelyek a kompromisszumos a is benne, benne lesznek. Az egyik, pedig, az egyik az, hogy egy kézikönyvet hozzunk létre a tagállamok számára, amelyben a jogalapokról, összehozzuk a jogalapokat, amelyek most szétszorodva találhatók, és ezeket a rendelkezéseket már nem is igazából lehet könnyen olvasni. Tehát ez nem új dolog, csak egész egyszerűen összegyűjtjük ezeket, szintetizáljuk őket, hogy felhasználhassák a tagállamok azért, hogy világosabban lássák, hogy milyen módon lehet foglalkozni a kezdőről nélküli kiskorúak kérdésével. A másik, a gyermekek, a kiskorúak védelmének céljából a saját alapjogaikkal is foglalkozni kell, hiszen ezeket mindegyik tagállamban tiszteletben kell tartani. Ezeket harmonizálni kell vezérirányvonalakkal, amelyek a tagállamok gyakorlata alapján közös normákat javasolnak. Tehát lesznek a jogalapok a kézikönyvben, és aztán lesz egy ilyen felhasználható gyakorlati eszköz, amelyet mindegyik tagállam felhasználhat ahhoz, hogy közös normákat alkalmazzanak. Harmadik pedig, ezt már mondtam, de nem árt emlékeztetni rá, hogy ne felejtjük el, hogy egy kiskorú, egy gyerek vagy serdülő, tehát egy kiszolgáltatott személy legelőször is, aztán pedig egy strukturált módon kell a két eszköz segítségével szolgálni a gyerekek mindenek felett álló érdekét. Lehetetlen egy pontos definíciót használni erre, tehát a gyermek mindenek felett álló érdekére, és sajnálom, hogy nincs ilyen világos meghatározás, de jogi szempontból nagyon nehéz azt mondani, hogy eh, mindegyik az Európai Unióba kerülő gyermeket bele lehetne egy ilyen szoros keretbe fogni, hiszen mindegyiknek más az esete, egyenként kell őket kezelni. Nos, ennyit akartam néhány szóban, igazán nem kimerítően mondani. Eh, ezek a nagy vonalakban a jelentésnek a fő vonulatai jó volt már az együttműködés a kollégákkal, e, így remélem, hogy sikerül majd kompromisszumos megoldásokat találni. Köszönöm szépen, elnök asszony, ennyit akartam mondani. Nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök annak, hogy ezt itt e, e, ilyen részletesen megbeszélhettük, mert a múltkor nagyon kevés idő volt rá. Először kérem az árnyék jelentéstevőket, és utána a bizottságot mert a múltkor nem volt erre alkalom. Tehát Koretsa Bilt asszony először is. Köszönöm. Köszönöm szépen, és szeretném még egyszer megismételni, hogy milyen örömmel dolgoztam együtt veled, Natali, a kompromisszumok kapcsán Strasbourgban nagyon sok mindent sikerült elérnünk, és nagyon fontos, hogy konkrét legyen minden, megoldás orientált, és a gyermekek legjobb érdekét vegyük figyelembe. Ez az alapja minden tevékenységünknek. Kiváló volt a bevezető. A célunk az nem csak az, hogy ezt a kézikönyvet a bizottságtól kérjük, hanem hogy megakadályozzuk a jogi alap széttöredezettségét, és segítsük a tagállamokat abban, hogy a különböző jogszabályi rendelkezéseket összefoglaljuk. A módosítomban a tagállamok kapcsán hangsúlyozom, hogy nekik is következetesen kell végrehajtaniuk, megvalósítaniuk a meglévő jogszabályokat, hogy konzisztens, következetes módon tudjuk kezelni a kiskorúak kérdését. Különösen üdvözlöm az iránymutatókra, irányvonalakra vonatkozó javaslatot, hogy itt a legjobb bevált gyakorlatokat tudjuk alkalmazni a nagykorúvá válás kérdése, vagy a felnőtté válás, a családok felgöngyölítése, a különböző eljárások, a gyámok kérdése, a tolmácsolás, a jogi képviselő, tehát ezeket a kérdéseket mind magasabb szinten kellene kezelni. Ezen kívül azonos mércéket, normákat kell alkalmazni az egészségügyhöz, lakáshoz, oktatáshoz való hozzáférés tekintetében is. Ez különösen fontos a kísérő nélküli kiskorúak esetében, és köszönöm a néppárt hozzájárulását is a módosításokhoz. Nagyon gyakran látjuk, hogy elsősorban fiatal lányok, akik már maguk is anyák érkeznek az országainkba, és ez külön kihívást jelent hogy a lehető legnagyobb jogbiztonságot és a lehető leghumanitáriusabb körülményeket biztosítsuk számukra. Nagyon fontos, hogy miután a teljes menekültügyi csomagról júniusban fogunk szavazni, és ez a kísérő nélküli kiskorúak esetében is egy komoly előrelépés lesz. Vigyáznunk kell, hogy ezzel ne nyissuk meg a Pandora szelencéjét, és azokra a rendelkezésekre összpontosítsunk, amelyek lehetővé teszik, hogy a jogszabályokat a tagállamok minél jobban meg tudják valósítani. Úgyhogy én szeretném, hogyha a szöveg nem tartalmazna semmi olyasmit, ami ellent mondana a menekült ügyi csomagnak, illetve az azzal kapcsolatos szavazásnak, és még egyszer köszönöm minden árnyék jelentéslevő munkáját köszönöm, és akkor Szipperszonynak adom meg a szót még. Én is köszönöm. Elsősorban Grisbeck asszonynak megköszönném még egyszer, hiszen rendkívül kellemes és konstruktív körülmények között dolgoztunk, és ez a legkülönbözőbb álláspontok egyeztetésére is lehető, lehetőséget adott, kompromisszumokat tudtunk kidolgozni, és egy dolgokra, dologra szeretnék még rávilágítani, amit az előttem szóló is elmondott. Tehát a menekültügyi csomagról szavazni fogunk, és itt egy kompromisszumról van szó, ahol egyértelművé tudjuk tenni, hogy jó lehet ez egy kompromisszum, Bizonyos dolgokban azonban még el tudunk képzelni további előre lépéseket, például a gyermekek, a kiskorúak esetében a gyámság kérdését, ezt már többször megbeszéltük. Nagyon jó, hogy ma ezzel a kérdéssel foglalkozunk, hiszen számos dolog elhangzott ma már az emberi jogokról, és fontos azt is megemlíteni, hogy itt a gyermekek különös jogait is szem előtt kell tartani, és az ő jogaikat kell biztosítani, itt most a kiskorúakra, tehát 18 év alattiakra gondolok, és külön probléma az, hogy egyelőre nincsenek megbízható, átfogó adatok a probléma méretére vonatkozóan, nevezetesen, hogy hány kiskorút érint ez a kérdés, a kíséret nélküli kiskorúak számáról nincsenek adataink az, a tagállamokban, jó lenne, ha ezek rendelkezésre állnának. Viszont ilyen adatok gyűjtését mindenféleképpen meg kell tenni annak érdekében is többek között, hogy a nyomozóhatóságok számára is kellő segítséget tudjunk nyújtani, és hogy ahol a esetleg a hátramaradt családokkal kapcsolatos kényes kérdéseket is kezelni kell. Milyen életkörülményekről van szó, lehetőség vagy szükség van-e, vagy észszerű-e vissza küldeni az érintetteket a kiinduló országba a azt is meg kell nézni, hogy családtagok vannak-e, vagy pedig aki gondját viselhet ilyen körülmények között, esetleg nem kerül szóba a visszaküldés. A menekültügyi politika keretében én érintetnek érzem magam, hogy egyes tagállamok, többek között Németország egyelőre még nem ültette át az emberkereskedelemről szóló irányelvet a határidőre, és a kiskorúak tekintetében különösen fontos az a kérdés, hogy mennyire ültetik át az egyes tagállamok ezt az irányelvet, illetve söprik szőnyeg alá, mint hogyha ez nem lenne egy fontos kérdés és ma már más összefüggésben elhangzott az oktatás, az iskolához, az oktatáshoz, egészségügyhöz, megfelelő lakhatáshoz való hozzáférés különösen fontos, különösen, hogyha a gyermekek egyedül utaznak, megfelelő létesítményeket kell számukra biztosítani, ez is rendkívül fontos a további vita szempontjából. És akkor most ezzel tulajdonképpen zárnám is, de még annyit, hogy az árnyék jelentéstevőkkel, illetve a jelentéstevővel azt a közös célt fogalmaztuk meg, hogy a kis, kíséret nélkül utazó kiskorúak helyzetén mindenféleképpen javítani kell, és várom a további vitákat. Köszönöm szépen! Flotr asszony. Köszönöm szépen. Először is Natalinak szeretnék köszönetet mondani. Nagyon érdekes és átfogó jelentést készített. Itt elsősorban a cél az, hogy a tagállamokat megfelelően ösztönözzük, a kíséret nélkül utazók kiskorúak eh, kérdésének kezelésére, akiket elsősorban nem bevándorlóként kell kezelni. A kompromisszumokat megvizsgálva, illetve a szöveg egészét, úgy látom, hogy ez a megközelítés valóban megjelenik. A kompromisszumok kapcsán lehet, hogy nagyobb hangsúlyt helyezünk a harmadik országok kérdésére, amire talán nem gondoltunk az elején. Még egyszer tehát ösztönözni kell a tagállamokat, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak a kísérlet nélkül utazó kiskorúak számára. Én tudom, hogy itt van némi vonakodás a kézikönyvek és hasonló dolgok kapcsán, mert ez mindig is bonyolult dolog. És most független attól, hogy ezt hogy hívjuk, a tagállamoknak szükségük van arra, hogy a stratégiájukat megalkossák. De hogy ezt hogyan kívánják megtenni, hogy megfelelő oktatást, lakhatást, egészségügyi ellátást biztosítsanak, ez egy másik ügy. Tehát ezeket a dolgokat mind tiszteletben kell tartani. Európa Európai szinten ugyanis, Európai szinten ugyanis megvannak a lehetőségek arra, hogy értékelést végezzünk. Tehát kellene egy olyan dokumentum, amely összefogja ezeket a jogalapokat, amelyeket azért állítanánk össze, hogy a tagállamokat segítsük, de azért ez egy aspektusa csak a kérdésnek, de ez biztosítja számunkra is a stratégiai vonalat. A tagállamok megmondják eh, nekünk, hogy mit tegyünk, és akkor akkor nekünk megvannak az eszközeink, hogy megmondjuk, hogy ezt és ezt kell tenni, és aztán a jogvédőknek a, is tudunk tanácsot adni, hogy melyek azok a központi kérdések, amelyekkel foglalkozni kell, és erre nekünk megvannak az eszközeink. A második megjegyzésem, hogy a migráció és fejlődésnek a területén nagyon sok rossz megközeléseket, vagy nagy rossz szándékokat tapasztaltunk, azt mondták néha, hogy nincsen annyi bevándorlás, mint korábban volt, és ez nem igaz, mert nagyon sokszor inkább több bevándorlás van, és vannak néha, hogy azt mondják, hogy bizonyos országok fejlődnek, ezért a fiatalok otthon maradnak, de nem így van. Tehát figyelembe kell venni ezt a dokumentált valóságot. Aztán van még egy a fejlesztési politikákkal kapcsolatban, hogy a származási országokat arra kell ösztönözni, hogy akadályozzák meg a kivándorlást. Én ezzel szemben inkább arra ösztönöznék, hogy ezekkel a, a bevándorlás és a fejlesztés, fejlesztési célok között azért teremtsünk világosságot, tisztázzuk ezeket a kérdéseket. Aztán a bevándorlás megelőzése vagy kockázata, azok mind olyan kampányoknak a részei, hogy megakadályozzák a fiatalokat, hogy, hogy Európába vándoroljanak be. Én nekem inkább az a véleményem, hogy a fiatalokat inkább ösztönözni kellene, hogy tapasztalatokat gyűjtsenek, tehát az ilyen kampányokat én nem támogatom. Tehát nem, nem, nem támogatom az ilyen megelőző kampányokat harmadik országokban. Aztán a visszafogadásnak a kérdésével hallottunk egy előadást a bevándorlóknak, a migránsoknak a jogairól a kiskorúaknak a fogvatartása, visszatartása sosem lehet a gyermek érdekében, és ugyanakkor tiszteletben kell tartani a visszafogadás során a gyermekek és akárki másnak a jogait, Tehát ezekkel is foglalkozni kell a jelentésben. Na most akkor e, a visszafordítás, a gyermeknek a visszatérés, a térítés az a gyermeknek is lehet az érdekében, de ezzel már foglalkozik egy, kérdés, e, tehát egy, font, egy kérdés fontos, az, hogy ezzel egyetértsen a e, gyermek, a fiatalkorú, kiskorú de szerintem itt ezzel a szövegben is világosan foglalkozni kell. Nos, azt hiszem, hogy ennyit akartam mondani, és bizalmamról biztosítom a jelentéstevőt. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm nagyon fontos egy érdemi vitát eh, folytassunk le erről. Tiet a Filides eh, képviselő a következő hozzászóló. Egy pillanat múlva ön is természetesen megkapja a szót. Akkor először Kirkop úr, rendben van. Elnézést, elnök asszony, én is nagyon rövid leszek, mert eh, attól tartok, hogy el kell mennem. Mindenek előtt azt mondanám, hogy nagyon hasznos volt a delegáció Svédországban tett látogatása, és hálánkat szeretnénk kifejezni hivatalosan is Bilt asszonynál, hatóságoknál, akik ott fogadtak minket, nagy élmény volt. Szeretnék elnézést kérni Grisbeck asszonytól, nem tudtam részt venni az árnyék előadókkal tartott találkozóján múlt héten más elfoglaltságom miatt, de nagyon produktív volt ez a találkozó, sok kompromisszumos módosító született. Most konkrétan rátérnék a kompromisszumos módosítókra. A 11-es, ami a 14. bekezdéssel foglalkozik, az én 126-os módosítomban azt akartam írni, hogy nem intruzív orvosi technikát alkalmazhassanak csak az életkor meghatározásakor. Ugye az életkornak nincs mindig egy egyértelmű jelei. Egy gyerek életkorát meghatározni, hát két-három év plusz-minusszal lehet talán, itt szerintem arra van szükség, hogy nagyon óvatosan bánjunk ezzel a kérdéssel. Valahol talán hivatkozni kellene arra is, hogy nem beavatkozó, nem intrúzív orvosi technikákat legyen szabad csak alkalmazni. Még néhány gyors megjegyzés, hatos kompromisszum a Frontex kérdése. Karaca Bildasszonynal egyetértek, itt a gyermekek védelme kell, hogy legyen a fő cél. Azután a tízes kompromisszum, a tolmácsolás, itt megint csak őt támogatnám. Hivatalos tolmácsokra nincs mindig szükség. A legfontosabb az, hogy legyen ott valaki, talán egy idősebb munkatárs, aki azon a nyelven tud beszélni a gyerekkel, amit az megért tolmács jelenléte, vagy kötelezettség, hogy tolmács legyen, az nagyon költséges, hosszadalmas lehet, és lehet, hogy emiatt túl későn jutunk alapvető szükséges információhoz a gyerektel. Még egy dolog. Én mindig is azt gondoltam, hogy Svédország ált, és mások által alkalmazott humanitárius megközelítés nagyon fontos, de ne feledkezzük meg azról sem, akik felelősek a gyermekek nehéz helyzetéért, akik miatt ilyen helyzetbe kerültek. Egyre több erőfeszítés történik, nemzetközi téren is vannak konzultációk, viták, hogy foglalkozunk ezzel a rendkívül etikátlan helyzettel, helyzettel, amikor felnőttek, sokszor bűnös szándékkal, sokszor nem, ilyen helyzetbe hozzák a gyerekeket. A gyerekeket sose szabad felhasználni különböző célokra. A gyerekeknek saját jogaik vannak, és meg kell védenünk őket. Köszönöm, amit elmondott. Most akkor Tianta Filides úr. Köszönöm, elnök asszony. Egyetérek Kirkop úrral hasznos volt a svédországi látogatásunk. Nagyon kellemes időt töltöttünk ott, mielőtt most megvitatnánk ezt a kérdést. Köszönöm Kriszpek asszonynak, az előadónak a jelentést. Nagyon hatékonyan állt hozzá a kérdéshez a találkozókon. Strasbourgban volt egy megbeszélésünk, és ez tényleg eredményes volt. Most azt hallottuk, hogy 210 módosítót nyújtottak be, ez is jelzi azt, hogy milyen eltérőek a vélemények a frakciókban, de biztos vagyok abban, hogy miután ugyanazokat az akályokat is osztjuk a kísérő nélkül utazó kiskorúakkal kapcsolatban, végül is sikerül majd közös megoldást találnunk a problémára. Örömmel várom ezt a kézikönyvet, eh, amit említettek, és a jó gyakorlat eh, a irány mutatásait. Remélhetőleg végén az árnyék előadókkal sikerül a különbségeket kiküszöbölni, és a bizottságnak, a tagállamoknak egy nagyon jó anyagot tudunk majd benyújtani. Köszönöm, Bronz úr! Nagyon szkeptikus vagyok azzal az elgondolással kapcsolatban, hogy akár 17 éves embereknek elég tudása, ismerete van ahhoz, hogy kivágjanak és Európába jöjjenek. Tinédzserek, fiatal tinédzserek esetében ez elég hiteltelen, hogy saját erőből itt ide tudnak jönni hogyha valóban kíséret nélkül találják a hatóságok a, ezeket a fiatal korúakat, akkor két eset van, vagy bűnözők, emberkereskedők jutották ide őket, akikkel foglalkozni kell, vagy pedig a családjuk hozta ide őket jó szándékkal megfelelő kritériumokat kell alkalmazni mind a két esetben, és ez már e, előlegezi azt, hogy milyen döntés szülessen az esetekben. Ugyanis a gyermek jól felfogott érdeke az, hogy jobb lakhatási viszonyok közé kerüljön, jobb életkörülményeit, legyen munkája. Hogyha az az ország, ahonnan jött, ott lehet, hogy van nagy családja, és lehet, hogy az ott maradási szempontjainál erősebbek az új életkörülmények. A bevándorlás szempontjából fontos az, hogy a kísérő nélkül utazó kiskorokkal kapcsolatban mindig a legújabb koncepciót alkalmazzuk. Köszönöm. Schmidt hogy van itt, azt hiszem, az Európai Bizottságtól. Kérem, hogy ő is szóljon hozzá ez a vitához. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Grészbek asszonynak a munkát. Nagyon fontos kérdéssel kapcsolatban. Nagyon aktuális ez a kérdés. A 2010-es akciótervünket már előterjesztettük, és tavaly az akcióterv két évét értékeltük ki, rámutatva arra, hogy vannak hiányosságok, ezt a jelentésben is kiemelték, több mint 2000 módosító született. Ugye elhangzott, persze ez nagyon fontos, ugyanakkor érzékeny kérdés is, egy horizontális kérdés, amire különböző területeket érint, migrációt, bevándorlás különböző szempontjait, menekültügy, integráció, esetleges eh, visszafordítás, emberkereskedelem, azután eh, harmadik országokkal való együttműködés, és eh, itt elhangzott egy hivatkozás a fejlesztési szempontokra is. Itt gyakran fiatalok a jó életet keresik hogyha a fejlesztési politikánkkal nem tudjuk segíteni az származási országokban a helyzet javulását, hát valószínűleg amelyben a visszatérítés a legjobb megoldás, akkor ott gondoskodnunk kell, vagy segítenünk kell abban is, hogy a saját hazájában is tudjon integrálódni. Tehát ezek a legkülönbözőbb szakpolitikai területek kapnak itt szerepet. Nagyon fontos, hogy a jogszabályokat végre is hajtsák mindenütt az új közös európai menekültügyi rendszer e, éppen e útjára indult, e, nagy figyelemmel kísérjük ennek a megvalósulását, különösen azokat a szempontokat, amelyek összefüggnek a kísérlet nélküli utazó kiskorúakkal. A végrehajtás során nagy hangsúlyt kap a tagállamok közötti gyakorlati együttműködés, hiszen itt megint csak eh, a felelősség kérdését fel kell vetni, azt, hogy a bizottság hogyan tudja segíteni a gyermekek védelmét, de nem csak nekünk van felelősségünk, hanem a tagállamoknak is van feladatuk. Említettem már a menekült irányelvet, most megemlíteném a visszatérítési irányelvet. Ennek vannak olyan részei, amely aláhúzzák a e, gyermekek és e, kísérletékeli e, utazó gyermekek védelmének a fontosságát. A visszatérítési irányelv végrehajtását is nyomon követjük, és ott is foglalkozunk ezzel a konkrét kérdéssel, amennyiben probléma merül fel az irányelv végrehajtásával, hogyan lehet jobban védeni a kísérlet nélküli kiskorúakat, illetve a fogvatartás problémáját, amit mi sem tartunk igazán kívánatosnak. Az emberkereskedelmet és az emberkereskedelem irányelvet is említették, ennek a végrehajtása is nagyon fontos, és az átültetése, nyomon követjük. És van még egy irányelv, az emberkereskedelem áldozatai számára kiadott tartózkodás és egyéb engedélyekről szól, itt is fontos szerepet kap a gyermekek védelme. Transzparenciára minden területen szükség van. Egy kézikönyv, amelyben összegződnek a különböző eszközök mikor az emberek megérkeznek ezekből, hogy a különböző szabályokat kell alkalmazni, amikor már itt vannak, eh, hogyan fogadjuk őket, illetve a későbbi szakaszban, hogyan integrálódnak, eh, milyen szabályok mentén kell biztosítani a gyermekek védelmét. Szerintem minden területen nagyobb transzferenciára van szükség, eh, és ezért nagyon jó lenne egy ilyen kézikönyv. Még néhány másik kérdésre is kitérnék az iránymutatások esetleges elkészültével kapcsolatban említették ezt. Az életkor megállapítása. Most az EASO itt komoly munkát végzett a tagállamokkal és velünk együtt. Ezt nem könnyű eldönteni, hogy hogyan lehet a legjobban az életkort meghatározni, de több találkozón eh, foglalkoztunk ezzel, az EASO is majd elkészít a következő hónapokban egy kézikönyvet. A család felkutatása. Most itt is együttműködünk az EASO-val, ez sem könnyű kérdés, de nagyon fontos gyámsági intézkedéseket vizsgáljuk, hogy mi a legjobb gyakorlat a tagállamokban. Van egy projekt, amelyet az Európai Bizottság finanszíroz. Adatok, adatvédelem ez is nagyon fontos, nem állnak mindig rendelkezésre adatok. Július óta vannak jobb adataink az Eurostat-tól, és biztos, hogy javítani fogja a helyzetet, hogyha, és segít jobban megérteni a helyzetet, ha több adat áll rendelkezésünkre. Mindig a gyermek érdekét kell figyelembe venni, az Európai Bizottság minden lépésének ez a vezérelve és nagymértékben hagyatkozunk arra, amit az ENSZ emberi gyermekek jogaival foglalkozó egyezménye tartalmaz, illetve az ENSZ menekültügyi főbiztosságának az iránymutatásai. Tehát nemzetközi szinten lehet, hogy különböző definíció, definíciókat alkalmaznak a különböző nemzetközi szervezetek, de mindig mindenki számára, minden fellépés szempontjából a gyermek maximális érdekének a figyelembevétele a vezérelv. Tehát nagyon aktuális Mindez 2014-ben ér véget ez a cselekvési terv, akkor majd megnézzük, hogy mit lehet javítani. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy létezik a menekültügy és migrációs alap, tehát lehet pénzügyi támogatást is adni. Már most is a menekültügy és az integrációs alapból is folyósítunk támogatásokat. Majd megnézzük, hogy a jövőben ezt hogyan lehet javítani. Azután van egy EU eh, e pilot, egy kísérleti projekt, eh, ez is zajlik, eh, folyamatban van. Köszönöm szépen, és természetesen mi a bizottság azért vagyunk, hogy segítsük Önöket. Nagyon szépen köszönöm, Natalie Griesbeck az összefoglaló véleményért. Köszönöm szépen először is minden kollégának a hozzászólást, és a bizottságnak is köszönjük, hogy hozzászólt. Különösen a kollégáknak vagyok hálás, mert ez egy jelentős munka volt, ugyan nincs még itt a vége, de azt hiszem, hogy ez a téma e, egy olyan téma, amelyben nem biztos, hogy sikerül e, az álláspontokat egyeztetni. Nem könnyű ez a munka, de azért megpróbálunk továbbra is kielégítő eredményeket elérni. Ezt a kérdést, mert jelentős kérdés, méltósággal kell kezelni. Ez a kérdés nem csak a tagállamoknak fontos, hanem az Európai Unió értékei szempontjából is. Megpróbáltam minden megjegyzést feljegyezni, ha bizonyos válaszokat elfelejtettem volna, akkor a munka során visszatérünk rá. Például Anna Maria kérdéseit is köszönöm, hiszen a fiatal lányok ra fordított különös fegyelem az európai térségben nyilvánvalóan szintén belekerül a kompromisszumos módosításokba. Ő emlékeztetett még arra, hogy fontos, hogy a tagállamok maguk jobban végezzék el a végrehajtást. Az európai tervel itt egyensúlyt kell találni Köszönöm szépen. Eh, a eh, másik megjegyzést a gyermek eh, meghatározásával kapcsolatban, hiszen kiskorúról beszéltünk eddig. A jogi szolgálatnak a véleményét várjuk a gyermek kifejezéssel kapcsolatban. Hiszen mindannyian egyetértünk abban, hogy a felhasznált adatok azok valósak legyenek, és hogy ezeket ne használhassák fel a kiskorúak védelmével szemben. Élen Flótrunak is hasznos vagyok. Tudom, hogy néha nehéz egyensúlyt találni, a gyermek és a migráció között az hetes bekezdés, amely a harmadik országokkal való együttműködés témájával foglalkozik, talán lehetővé teszi, hogy a kiskorúaknak a védelmét a párbeszédek során eh, szintén felvegyük a témák közé. Évának a megoldása szerint a az együttműködési, fejlesztési megállapodásokba bele kell venni a kísérő, nélküli kiskorúak kérdését Az unió számára nagyon fontos, hogy ezt a kérdést a partnerországokkal is megtart, megtárgyaljuk, különösen a fejlesztési tárgyalások során de foglalkozunk még a hetes bekezdésén, a visszafogadás e, kérdésével, hiszen ezzel kapcsolatban vannak megállapodások, e, ugyanis nagyon fontos, hogy garanciákat is biztosítsunk e, ez, ebben a kérdésben. Élen Flótr beszélt még arról is, hogy egyrészt, eh, ahogy a kollégák is említették rá, eh, fel kell mérni a gyermekek számát, és figyelembe eh, kell azt is venni, hogy milyen vezérvonalakat választunk ki. A stratégiát a, illetően a, a, az eredmények nem éppen fantasztikusak, tehát ezért nem a stratégia szót használtam, hanem a vezérvonalat, iránymutatásokat, és aztán a task force feladata, nem tudom, hogy megértik-e az én angolságomat, kérdésében próbáltam megértetni, hogy mit tesznek a tagállamok hogy milyen eszközök állnak rendelkezésükre. Számunkra az ellenérzés kérdése nagyon fontos, itt konszenzust kell találni. Kirkhope kollégának köszönöm a svédországi missziót. A tolmácsokkal kapcsolatban nyilván találunk ö, megoldást. Fontos, hogy a fiatalok megértsék, hogy, hogy van lehetőség arra, hogy megértessék maguk, magukat, és párbeszédet folytathassanak. Köszönöm, hogy erre emlékeztetett. Az életkor meghatározására több módszer is létezik. Én úgy látom, hogy ezek meglehetősen kritikus, kritikizálhatók, hiszen az életkor meghatározásának elsősorban olyan módszerekkel kell megtörténnie, amely a fiataloknak a méltóságát megőrizni engedi. Ez egy nagyon fontos kérdés, elsősorban a kiskorúak számára. Szeretném megköszönni a kollégáknak mindazt a munkát, amit végeztek, és különösen azoknak a kollégáknak, akik nagy diplomáciai érzéket mutattak, és említetni szeretnék az adat begyűjtésére és felhasználásra, és hogy a, képezni kell a szakembereket. Aztán említették az irányelvet is, a visszatérítési irányelvet és az átláthatóságot. Örülök, hogy a bizottság képviselője ilyen jó szándékkal segít a munkánkban. Végül pedig a menekült ügyi csomag összefoglalja, hogy milyen eredményeket érünk el mostanában, de például a fogvatartást illetően nem megy el olyan messzire, mint ahogy mi megyünk. A mi csomagunkban arról van szó, amit abszolút értelemben szeretnénk elérni. ez kiegészíti a menekültügyi csomagot. Nos, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevőknak a jelenlétét, eh, hogy állandóan segítettek a munkában, sőt, még a humorokat is segítem. Eh, köszönöm. Eledetek, eh, ugyanis nem értettünk mindannyian egyet. Köszönöm szépen, és köszönöm a vitát is. Mint ahogy említettem, június 19-én szavazunk. Még egy napi rendi pontunk van ma délelőtre. A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyelő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló irányelv végrehajtása. Raúl Romeva Irueda az előadó. Kérem, hogy ismerje, ismertesse a véleménytervezetet. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés az EMPL szakbizottság részéről. És ezt követően még egy pár percet várjunk, mert itt többen elhagyják a termet, vagy esetleg be is jönnek. Tehát ezt követően az árnyékjelentéstevők szólnak még a jelentéshez. Úgyhogy Roméva Irueda kollégának megadom a szót, és még egyszer kérem azokat, akik távoznak, hogy ezt csendesen tegyék. Please. Eh, Köszönöm szépen. Ez egy rendszeresen visszatérő téma. Már évek óta ragaszkodunk ahhoz, hogy a többszörös diszkrimináció és az egyenlő bánásmód a munkahelyen kívül az európai jogszabályokban is megjelenjen. Tehát most megragadtuk a lehetőséget ezzel a saját kezdeményezésű jelentéssel a foglalkoztatási szakbizottságban, hogy a négy legfontosabb pontot részletezzük. és majd megnézzük, hogy ez hogyan jelenik meg a jelentésünkben. Szeretnénk egyértelműen kimondani, hogy milyen a jelenlegi helyzet az EU-ban. Nevezetesen, hogy a munkahelyen kívül a személyeket nem védik a különböző szempontok szerinti diszkriminációval szemben kor, vallás, szexuális orientáció, fai hovatartozás alapján. Számos FRA jelentésben azonban tapasztaljuk, hogy ennek konkrét jelei vannak, és a helyzet egy, eléggé aggasztó. Valóban a munkahelyeken biztosított a védelem, de a munkahelyen kívül erről nem beszélhetünk. Gondolunk itt például az oktatásra, a szociális védelemhez való hozzáférésre, úgyhogy ezekkel a hiányosságokkal kell foglalkoznunk. Egyes tagállamokban léteznek jogszabályok ezen területekre vonatkozóan, másút azonban nincsenek, éppen ezért gondoltuk fontosnak a véleményünket megfogalmazni. Másodszorban ez már tartalmi kérdés, alapelvként el kell ismernünk, és tisztában kell lennünk azzal, hogy az emberi jogok oszthatatlanok, és összefüggnek egymással. Nagyon fontos az EU számára, hogy ennek a rendszerét megteremtsük nem csak az EU belül, hanem úgymond exportáljuk is, és mindenkiben tudatosítsuk, hogy ezek a jogok egy teljes egészet, összefüggő egészet képeznek, és minden egyes jogot tiszteletben kell tartani. Ezekkel különböző szempontok is összefüggnek, és hogyha egyik másik ilyen jog kimaradt, akkor ezt mindenféleképpen orvosolni kell. Ezen kívül egy konkrét jogi keretre is szükség van, ami a jelenleg egyes tagállamokban fennálló hiányosságokat hivatott kezelni, pusztán azért, mert nincs közös jogi keret. Harmadsorban azt javasolnánk, és most nem leplezném, hogy mennyire frusztrál minket az, hogy az elmúlt évek során a kormányaink vagy a tanács is el kellett volna, hogy végezze a munkáját ezen irányelvel kapcsolatosan. Ugyanakkor viszont azt tapasztaltuk, hogy ugyan van némi dinamika a tanácson belül, egyes elnökségek lelkesebbek, mások kevésbé ez ügyben, Ugyanakkor viszont vannak komoly gátak, akadályok, és a tanács még egyelőre nem tudott javaslatot tenni, készíteni a parlament felé. Reméljük, hogy a szövegünk ebben segít majd. Itt egyértelmű gond van, probléma, nevezetesen a politikai szándék hiánya és még akár azt is megkockáztatnám, hogy itt gyakorlatilag az a tanácson belüli egyhangúság elvének a megsértéséről is beszélhetünk. Ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy ezeket az akadályokat a tanács bontsa le. Például Franciaország és Németország változatlanul ellenáll, de nem csak Németországról van szó, itt nyilván a jelenlegi német kormány gördít akadályokat. Lehet, hogy ez csak egy puszta kia, pusztában kiáltott szó, de lehet, hogy egy újabb koalíció majd változtatni fog ezen a helyzeten, de ezt majd meglátjuk. És a negyedik pontra rátérve, nagyon fontosnak tartom, hogy az alapvető kérdéseket még egyszer hangsúlyozzuk, különösen a 2014-es választásokra tekintettel. Az Európai Parlament kéréssel fordult, mégpedig 12 alkalommal a tanács felé, hogy ezt a blokkolást oldja fel. Különböző jelentésekben kértük ezt, még egyszer, tehát 12 alkalommal. Tehát a parlament szándéka egyértelmű, és az a tanács által gördített akadály jelenti az alapvető problémát, amit mindenféleképpen figyelembe kell venni a 2014-es közelgő választások szempontjából, úgyhogy ehhez mindenféleképpen, erre a kérdésre sürgősen figyelmet kell fordítani, hiszen ez egy demokratikus deficitnek is tekinthető. Tehát ez a négy pontot fogalmaztuk meg a véleményünkben, és remélem, hogy Kósa úr ezeket figyelembe fogja venni a végleges szövegben. Igen, hát itt a kívánalmak terepe mindenféleképpen legitim. Bauer Edith kért először szót. Asszony, hát érdekes helyzet alakult ki, mert Kósa Ádám elsősorban a jogfejlődést vizsgálja a bírósági döntések alapján, addig, amíg Romeva kollégánk egy általános képet próbál alkotni arról, hogy mi a helyzet az antidiszkriminációs törvénykezések területén. Én úgy gondolom, hogy a foglalkoztatási irányelvnek fölróni, hogy nem foglalkozik sok minden mással, az, az adott helyzetben természetesen lehetséges, de nem biztos, hogy ez a célra vezető, mert a foglalkoztatási irányelvnek a, a hatája, a területe, amire vonatkozik, erősen behatárolt. Igaz, hogy nem annyira szűken, mint a, mint a vélemény megfogalmazója mondja, mert hisz vonatkozik például a különböző munkával kapcsolatos szervezetek, tehát a szakszervezeti tagságra is például, vagy akár a szakképzésre is. Úgy gondolom, hogy két érdekes, minimum két érdekes momentumot érdemes fölvetni azon fölül is, amit, amit a vélemény alkotója leír a javaslatban. Mégpedig, mégpedig egyik a jogorvoslat kérdése. Itt volt, volt egy ígérete a bizottságnak, hogy a tavalyi év végéig beterjeszti a kollektív jogorvoslat kérdését. Ugyanis maga idejében ez, a, ez az irányal meglehetősen modern volt, de, de úgy gondolom, hogy a szankciók hiányában igazából a jogorvoslat problémája az, az komoly probléma maradt. Tekintettel arra, hogy a, a, az esélyegyenlőségi hatóságok, központok, és nem tudom mi mindennek hívják őket, igazából nagyon-nagyon különböző hatáskörökkel bírnak, és a bírósági hozzáférés az nagyon különböző az egyes tagországokban. Hiába van a bizonyítás terhe a kvázi elkövetőn, eh, ahhoz, hogy, ahhoz, hogy a, a az, akit érint a diszkrimináció, a bírósághoz tudjon fordulni, az nagyon, annak nagyon különbözőek a föltételei. Van, van, ahol semmilyen pénzt nem kell letenni, van, ahol nagyon, nagyon komoly illetékeket kell fizetni, hogy egyáltalán bírósághoz fordulhassanak. Tehát én úgy gondolom, hogy legalább erre, erre a területre is érdemes, különösen ennek a bizottságnak odafigyelnie, a másik kérdés az, az megint csak egy kicsikét általánosabb. Akkor, amikor ez, a, ez az irányel született 2000-ben, akkor az, a, a szerződésben az antidiszkriminációs cikke 8 kritériumot tartalmazott, ebből 5 foglal magába ez, a, ez az irányelv, és tudva azt, hogy ma 16 kritériumot fektet le a karta, akkor hogy is állunk? Mi a helyzet ennek a, ennek a törvénykezésnek az alkalmazásával? És úgy gondolom, hogy erre ez egy, ez egy rendkívül érdekes kérdés, amire érdemes lenne megkeresni a választ, mert hisz az antidiszkriminációs irányelv alkalmazása az európai jog. És ott, ahol európai jogot alkalmaz az ország, ott figyelembe kell venni a kartát. Akkor ez mit jelent az adott esetben? Figyelembe kell venni mind a 16 kritériumot? Úgyhogy úgy gondolom, hogy van itt, van itt értelme további módosítókat is beadni a véleményhez, és én ezt meg is fogom tenni. És köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Thank you very much. Edith, then, uh, Sophie Intveld. Köszönöm szépen, Edith. Sophie Intveld. Köszönöm, elnök asszony. És köszönöm a raportőrnek is a tervezetet. Néhány módosító indítványt én is be fogok nyújtani, hogy kiegészítsem az előadó által elmondottakat, hiszen ezeknek a többségével egyetértek, és azzal is, amit Bauer asszony elmondott, nagyon érvényes megállapításokat tett. Most egy kicsit szeretnék konkrétabb megjegyzéseket tenni a munkahelyi diszkriminációról, Ma délelőtt ismertettek velünk egy jelentést az LGBT személyek munkahelyi megkülönböztetéséről, és ott is elmondtuk, hogy még nagyon sokat tennivaló, sürgősen szükség van új jogszabályra. Arra is rá kell mutatnunk, hogy sok vagy néhány tagállam nem csak, hogy megakadályozzák az irányelv elfogadását, hanem olyan nemzeti jogszabályokat fogadnak el, amelyek egyértelműen sértik a diszkrimináció tilalmának elvét. Nekem nincs bajom azzal, hogy megnevezzem őket, szégyenpadra állítsuk őket. Itt az Európai Unió elnök közösségének is iránymutatás alapján az LGBT-re vonatkozóan meg kell alkotni egy új EU jogszabályt. Vannak tagállamok, például az én hazám is, és nagy keleti szomszédunk Németország, ahol a munkahelyi diszkrimináció vallási alapon szinte már intézményesült joggá, jogszabályilag jóvá hagyott. Például egészségügyi ellátás kapcsán az ország második legnagyobb munkáltatója diszkriminál, és a munka jogra hivatkozik, most egy jogalkotási javaslattal ezt meg akarják változtatni, de a helyzet az, hogy törvényesen lehet diszkriminálni embereket nem csak az etoszra hivatkozva, ezt talán elfogadjuk, de hogyha melegek, ha elváltak, nagyon sok indokra lehet hivatkozni, a magánéleti szempontokra, aminek semmi köze a munkaelvégzéséhez szükséges képesítéshez a munkavállalók jogait súlyosan korlátozzák. Van egy jogalkotási javaslat, amelyet a szakszervezetek is támogatnak, remélhetőleg ez elfogadásra kerül. Tehát ezzel a három ponttal kapcsolatban nyújtuk majd be módosítókat. És azon is el kell gondolkoznunk, hogy hogyan tudjuk ezeket a kívánságokat gyakorlatban megvalósítani. Már Elegem van, tényleg elegem van abból, hogy a tagállamok egymás mögé bújnak, egymás háta mögé bújnak, sokat beszélnek arról, hogy nincs diszkrimináció, európai értékek, de ez csak duma, ez csak duma, egyáltalán nem hiteles. Ezt világosá kell tenni számukra, és el kell mondani az európai embereknek, hogy igenis mi, mi azonos jogokat akarunk biztosítani, az EU, de a tagállamok nem, mert ez az egyszerű igazság. Köszönöm szépen. Ma délelőtt a konfrontációt nagyon is jól láthattuk itt is, és elmondtuk, hogy milyen nagy az ellentmondás a, a között, amit mondunk, illetve a valóság között. Akik itt ülnek, ültek egész délelőtt, azt hiszem, hogy ezzel már nagyon is szembesültek. Ha más nem kíván hozzászólni, akkor Roméva urat kérem, hogy eh, reagáljon az elmondottaknak. Nagyon rövid leszek. Várom a módosítókat. Eh, sok minden majd amit benyújtanak módosító indítvány formájában, az valóban engem is segít, a munkámat is segíti. Lesznek nyilván olyan módosítók is, amelyeknek nagyon fogok örülni, és szívesen beépítem majd a szövegbe. Két dolgot nagyon fontosnak tartok, az egyik, amit Bauer asszony mondott, nagyon fontos eh, a bírósági szint, eh, valóban demonstrálnunk is kell, hogy ez mennyire fontos. Eh, van, akik panaszkodnak, hogy túl nagy terhet ez számunkra, ez legtöbbször nem igaz, de nagyon egyértelműen kell fogalmaznunk, hogy ne zárjuk ki a, a hatály alul ezeket az esé le, helyzeteket sem. Szofival hát általában egyetértek. A szöveg egy részében valóban a munkahelyen történő diszkriminációról van szó, de fontos számunkra azt is világossá tenni, hogy diszkrimináció ellenes politika csak mindenütt képzelhető el, tehát nem lehet csak egy területen nem diszkriminálni. Éppen ezért szeretnénk ezt a területet kitágítani más területekre is, az életünk más területeire, mint például az oktatás, a szociális védelem, áruk, szolgáltatások, stb. Tehát ezt az egész dimenziót szeretnénk lefedni. És fel kell emelni a hangunkat, ebben teljesen egyetértünk. Látunk egy kockázatot, mégpedig azt, hogy úgy fognak minket feltüntetni, hogy itt légüres térben üvöltözünk. Lehet, hogy ránk lesznek dühösek az emberek, hogyha semmit nem sikerül ebből az egészből kihoznunk és ez a tanács számára is világosá kell tenni. Ugye mi mindig panaszkodunk, mondjuk a magunkét, aztán az emberek majd azt látják, hogy mi a történet vége, lesz valami eredmény, és hogyha semmit nem tudunk mi elérni képviselők, akkor mire vagyunk jók? Ez a politikai üzenet is nagyon fontos számunkra az ilyen típusú vitákkal, és általában is. Mi végezzük a munkánkat, és amint megérkeznek a módosítók, akkor ezeket eh, fel fogjuk dolgozni. A benyújtás határideje június 10-e, hétfő. Ezzel befejezzük a délelőtti ülésszakot. Mindenkinek köszönöm a részvételt. Délután háromkor folytatjuk eh, majd, és nem tudom, ki lesz a levezető elnök.